Good morning, dear Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! 9 óra 11 perc van, kezdjük meg a mai fontos ülésünket a napirend tervezettel kezdem, hogyha senkinek nincsen kifogása, akkor elfogadatnak tekintetjük. 18 nyelve van tolmácsolás, az október 20-ai koordinátori ülés összefoglalóját megtalálják a dokumentumai között, hogyha nincsen kifogás, akkor ezt is elfogadjuk. Webstreameljük az ülést, és csak elektronikus formában vannak meg a dokumentumok. Itt vannak vendégeink, Zurek úr, illetve Petinelli úr, először is Zurek urat üdvözlöm. Önt úgy hívták ide meg, mint a korábbi főigazgatóját a DJ Enterprise-nak, és itt van velünk Pitanelli úr is, aki a DJ Crow igazgatója jelenleg. Köszönjük szépen, hogy eleget tettek a meghívásunknak. Először Zurek úr kapja meg a szót, majd Petinelli úr, utána pedig rátérünk a kérdésekre és a válaszokra. Zurek úr, tessék öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hogy lehetőséget adnak nekem arra, hogy megválaszoljam a kérdéseiket. Szívesen teszek ennek eleget. Szeretném előre bocsátani azt, hogy nagyon sok minden, ami történt, ez már tíz évre visszatekint, és természetesen én mindenre emlékszem pontosan. Ezen kívül én soha nem voltam autómérnök, ezért nem vagyok képes arra, hogy minden technikai részletre választ adjak. Röviden, mielőtt még a kérdéseiket feltennék nekem, szeretnék arról beszélni önöknek, önöknek hogy ez a jogszabály milyen háttér mögött, előtt jött létre, és hogy akkoriban mi is foglalkoztatott bennünket. Négy elem volt akkoriban. Az egyik az az volt, hogy eh, egyre több tudásunk volt a kipofogázók káros hatásáról a környezetre, és egyre erősebb volt a tudatosság annak irányába, hogy csökkenteni kell ezeket a gázokat annak érdekében, hogy a környezetre nehezedő nyomás csökkenjen. Ez akkoriban ahhoz vezetett, hogy néhány érvényben lévő jogszabály már nem volt elegendő, és másrésztről pedig kényszerítő jellegű jogszabályok születtek bizonyos elemekre vonatkozólag, olyanok, amelyek korábban csak önkéntesek voltak. Ami a széndiokszid kibocsátását illeti, itt az európai, a japán, a koreai autószervezetek önmagukat kötelezték arra, hogy a széndiokszid kibocsátást csökkentsék. Viszont a megadott célokat nem tudták elérni, így az Európai Bizottság arról döntött, hogy egy kötelező érvényű jogszabályt ír elő, és ebből lett az európai jogszabály, a szabályozás, és ez egy nagyon heves, átfogó vitát váltott ki. A harmadik elem az volt, hogy akkoriban már felismertük azt, hogy mennyire veszélyes a káros anyagok kibocsátása a finompor formájában, főként a dízel motorok esetében, és a korábbi szabályozás megpróbált itt is korlátozást bevezetni a tömeg, a részecskék tömege arra alapján, de a technikai fejlődés által ez a korlátozás már túlságosan csekély volt, és ezért a teljes eljárást át kellett alakítani, és a részecskéket kellett számlálni, és ezért meg kellett változtatni a szabályozást gramról ppm-re, ami egy teljesen másfajta technikai feltételeket kívánt meg. A negyedik elem az az volt, ami akkoriban bennünket foglalkoztatott, hogy egyre nagyobb volt az elégedetlenség a tesztek eredményeivel kapcsolatban, amiket mi alkalmaztunk az autók jóváhagyásakor, és ez nem igazán képezte le a valós helyzetet, a valós körülményeket, és így a teszt eredményei, illetve az ottani határértékek eltértek a valós környezeti eredményektől, ezért egy újfajta tesztmódszerre volt szükség ahhoz, hogy ezt be lehessen vezetni a jogszabályozásba. Ez meg is történt az idők során, viszont szembe kellett néznünk azzal a problémával, hogy az újfajta tesztek kifejlesztése, illetve azok engedélyeztetése nagyon hosszadalmas és összetett folyamat, sokáig tartott, ez igazából a kerete, a háttere ezeknek az előírásoknak, amelyek a, az NOx-re is vonatkoztak, ezek nem igazán álltak akkoriban az előtérben, ismertük ezt az anyagot, viszont tudtuk, hogy ezt erősíteni kell, ehhez plusz követelmények is kellettek a járművek környezetvédelmi hatásait illetően. Ennyit lenne tehát az áttekintésem arról, hogy hogyan is jött létre a jelenlegi szabályozás. Köszönöm. Köszönöm szépen, Zurik úr. Most pedig megadom a szót Pitinelli úrnak elfelejtettem bejelenteni, hogy Petinelli úrnak 10 óra 15-kor el kell hagyni a termet személyes okokból. Petinelli úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, alelnök úr, parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Korábbi környezetvédelmi igazgatóként vagyok itt. Három évig és négy hónapig foglalkoztam többek között autóipari politikával 2012. februárja és 2015. májusak között. Akkoriban az Európai Bizottság nagyon sok kezdeményezéssel foglalkozott, az járművekre vonatkozóan például a zajkibocsátási rendelet, a mezőgazdasági traktorokra vonatkozó rendelet, a 2-3 kerekű motorokkal kapcsolatos rendelet, illetve az e rendelet. A feladatunk az az volt, hogy tárgyaljunk az ensz a technikai párbeszéd formájában, de Kínával és az USA-val, Kanadával, Japánnal, Indiával, Vietnámmal és más országokkal is tárgyaltunk. A kibocsátás ellenőrzése mind a szennyezőnök, mind pedig az üvegházi gázok kibocsátása kapcsán mindenképpen prioritásunk volt az autopolitika tekintetében. Mandátumom elején tájékoztattak arról, hogy a típusjóváhagyási teszteknél nem igazán tükröződik a kibocsátások szintje olyan formában, mint a valós használatnál. Az NADC e tesztciklus már elavult volt, és mindenképpen úgy tűnt, hogy az ipar kihasználja az NADC, e NADC e eljárás tolerancia határait. Kinevezésemkor az Európai Bizottság már foglalkozott egy újfajta tesztciklus a VLTP kidolgozásával. Ezen kívül 2011-ben az NOx-szal kapcsolatban az Európai Bizottság kinevezett egy csoportot, amely a könnyű gépjárművek valós kibocsátásával foglalkozott, és egy tesztet kellett kidolgozniuk, az úgynevezett RDE-t. Ezeket a kérdéseket a magas szintű csoportban is megtárgyalták, amely az autóipar versenyképességgel foglalkozik, ez a CARS 21, és ez a CARS 2020-as akciótervben is belekerült. Ez a cselekvési terv 2012. novemberében került elfogadására, és ezt az Európai Parlament is támogatta. Az RDR teszt eljárás technikai szempontból nagyon bonyolult volt. Az eljáráshoz konszenzushoz, konszenzus kellett az érintettek, illetve a tagállamok részéről. Amint az új eljárás eh, technikai szempontból elkészült, az Európai Bizottság egy eh, jogszabály tervezetet eh, nyújtott be, amelyet 2005. májusában szavaztak meg a TCMV-ben, a szabályozó testületben. Ez pedig a mandátumom végén volt. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, akkor következzék a meghallgatás. Zálba úr az első, mint jelentéstevő, Gebrandi úr a másik jelentéstevő kicsit késik, de ma megkapja a szót, amikor ide érkezik. Zálba úr, köszönöm szépen, spanyolul fogok beszélni. Zurek úr szeretnék a 12-es kérdésre kitérni. Az USA-val kapcsolatban, illetve a botrányjal kapcsolatban, és a kiktató berendezések tekintetében 1999-ben az EU szabályozása a gépjárművek esetében lehetővé tette azt, hogy ezt az eljárást folytatni lehessen, nem volt változtatás, ugyanis a nehéz gépjárművekkel kapcsolatos előírások kevésbé voltak modernek. Ezen kívül voltak plusz rendelkezések is, ezen kiktató berendezések használatát illetően. Tényleg, tehát ez így történt-e? Vagy volt-e más oka is annak, hogy így döntöttek, hogy az európai szabályozást a könnyű kapcsolatban nem változtatták meg. Kérem, válaszoljon csak. Ne. Kérdés, válasz, kérdés, válasz. Először a jelentéstevők, a koordinátorok kérdeznek, 5 percük van, és utána a második kör pedig már három perc. Kérem, hogy nagyon lényegre törő válaszokat adjon, és röviden válaszoljon. Választ. Először is akkoriban nem tudtunk még ilyenfajta technológiáról, és ezek tiltottak voltak, kivéve olyan esetekben, amelyeket a jogszabályban lefektettek. A többi hasonló berendezés tiltott volt, és nem is volt, ez ezért nem is kellett volna megváltoztatni, vagy jobban nem lehetett volna ezeket már megtiltani. Köszönöm a válaszát. Van még egy kérdésem Petinelli úrnak. Lát-e gyenge pontokat a tesztek kifejlesztésekor, a valós ö, körülmények között történő tesztek kapcsán, vagy a elődjei láttak-e bármilyen dolgot? Láttak-e bármilyen fajta hiányosságot ezen valós idejű tesztek kapcsán? Válasz. Nem. Ahogy elmondtam a bevezetőmben, ez egy nagyon összetett dolog volt technikai szempontból. A valós tesztek kifejlesztése sok függ attól, hogy hol vezetünk, például Flandriában a 20 fok alatt, 20, fok környe, 20 fokos környezetben egy autópályán, vagy a hegyekben nulla fok mellett. Mindenképpen a tesztek során biztosítani kellett a megfelelő feltételeket, nagyon komplex volt ezért tehát ez, és nagyon sok időbe tellett ezt technikai szinten. Ha jól emlékszem, a technikai munka három évbe tellett, és utána ezt meg kellett vitatni mindenkivel, a tagállamokkal is, és meg kellett kapni a jóváhagyást erre. És ez is időbe tellett, vitákba tellett, finomítani kellett a javaslatot, és Végezetül ezt 2015 májusában sikeresen megszavazták, tehát három év nem is olyan sok figyelembe véve, hogy mennyire komplex volt ez a feladat. Köszönöm a válaszát, Petinelli úr. Szeretnék kitérni arra a kérdésére, amit a kettes kérdésre adott. El tudná azt magyarázni nekünk, hogy az Európai Bizottság javaslata az NOx határértékekkel kapcsolatban a hidegindításkor jelenleg miért van parkolópályára téve? Válasz? Nem, nem tudom ezt megválaszolni. He said he can't. Azt mondta, hogy nem tudja megválaszolni. una pregunta más para los dos, si me da tiempo. Még egy kérdés mind a kettőjükhöz. Elgondolkodtak-e már azon, hogy milyen különböző hogy a, hogy a rendelet mennyire tér ki a arra, hogy a kitartó berendezések milyen mértékben alkalmazhatóak, hogyha a motort védik. Ez egy túlságosan homályos definíció volt a rendeletben, hogy a motor védelme érde, ér, érdekében. Szerintem nem volt homályosan megfogalmazva ez. Petiráni úr válasza? Nem hiszem, hogy ez homályos lenni mert akkor normális körülmények között különböző helyzet lehet, vagy az autópályán haladunk 20 fokos hőmérsékletnél, vagy a hegyekben nulla hőmérsékletnél. Tehát egyfajta elvet kellett létrehoznunk, és utána pedig a nemzeti típusjóváhagyó hatóságok értékelték ezeket. Elnök kollégák, két kabin nem jól működik, 30 másodpercre le kell állnunk, hogy újra nyitsák a rendszert, utána folytatjuk. Okay, that were 16 másodperc volt, úgyhogy nagyon jó. Dance úr, köszönöm szépen, elnézést, és köszönöm Zurek úrnak és Petinelli úrnak a bevezetőjüket, illetve hogy elfáradtak ma hozzánk. Említette, hogy a tiltásnál többet nem tudtak többet tenni a kiiktató berendezésekkel kapcsolatosan a gyártóknak, azonban nem kell nyilvánosságra hozniuk, hogy milyen technológiát alkalmaznak a motor tekintetében, milyen konkrét védő berendezést alkalmaznak. Tehát honnan tudja azt mondani, hogy nem lehetett volna többét, többet tenni, például több információt bekérni a gyártóktól, például a nehéz gépjárművek esetében? A lehetőség megvolt. A nemzeti hatóságok részéről de akkor a bizottság miért nem tett valamit? Mert mi nem nemzeti hatóság vagyunk. Igen, ezt értem, de nincs kellő hatáskörük ahhoz, hogy a nemzeti hatóságoktól bekérjenek információt, hogy mit tesznek az ilyen kiiktató berendezésekkel kapcsolatosan, illetve hogy a nemzeti hatóságok saját hatáskörükben mit tettek, eh, ennek érdekében a válasz. Nem volt eh, jeles semmiféle gyanúnak, és eh, hogy más is megoldás hozott volna? Ez egy nem teljesen észszerű rendszer, ugyanis ahhoz, hogy bizonyítékhoz jussanak, a nemzeti hatóságokhoz kell fordulniuk, akkor viszont ha a nemzeti hatóságok önállóan nem lépnek, ez egy eléggé ördögi kör. Ez, amit a jogszabályalkotó kimondott, hangzik a válasz. Tehát azt mondja, hogy a jogszabály nem volt a célnak megfelelő, mert gyakorlatilag ebbe a nem bizonyíték körbe kerültünk. Nyilvánvalóan ön is részt vett abban az eljárásban, abban a folyamatban, aminek során a jogszabály megszületett. Nem volt egy olyan alkalom ennek során, amikor a tények, vagy annak alapján, hogy nem tudunk bizonyítékhoz jutni, nem lehetett volna továbbfejleszteni ezen az eljáráson? Én úgy gondolom, hogy ez egy teljesen normális dolog. Lehet ismert dolgokon változtatni, de ha valamit egyáltalán nem ismerünk, és ez csak most később derült ki az Egyesült Államokban előfordult eset kapcsán, hogyan lehet bármi olyasmit kérni, amiről nem is tudunk, hogy létezik és ha ők nem hozzák nyilvánosságra, akkor nem hozzák nyilvánosságra. Nem ragaszkodhatunk olyasminek a nyilvánosságra hozatalához, amiről nincs tudomásunk. Itt felett volna kérni őket, hogy valahol folytassanak kutatást, amiről tudunk. A 2008-as rendelet szerint a bizottságnak a az illetékes hatóságoktól az alacsony hőmérsékletű körülmények között folytatott tesztekről kérhetnek információt. Az Egyesült Államokban kitört botrány a nehéz gépjárművek esetében. Miért nem vezet önöket arra, hogy a könnyű gépjárművek esetében is kérjenek ilyen információt? De miért nem alkalmazták ezt? Azért, mert nyilvánvalóan nem volt semmi oka ennek. De volt oka nyilvánvalóan, volt egy másik botrány két nappal ezelőtt az eh, Audival kapcsolatosan a CO2 kibocsátás kapcsán. Ha senki nem kér semmilyen információt a tagállamoktól, akkor a tagállamok gyakorlatilag eh, nem kell, hogy bármiféle információt is eh, megosszanak a gyanú felmerült a nehéz járművek esetében, akkor nem értem, hogy miért nem lehet a könnyű járművek esetében is bekérni hasonló információkat az elmúlt két év során. Én nem vagyok biztos benne, de ha lehet, akkor egy másik területre is utalnék, az adókkal kapcsolatosan, ha az adócsalásokkal kapcsolatosan információt kérünk, nyilván tudjuk, hogy van adócsalás, de nincs konkrét információnk. Igen, nyilván mindig vannak olyanok, akik megpróbálnak, megpróbálják elrejteni bármiféle nem helyes gyakorlatot, de az ezt ellenőrizni hivatottaknak a feladata, így önöknek is, hogy ilyen információhoz hozzájussanak. Nem, ezt mi nem kérhettük. Én nem tudok arról, hogy nem kértünk. Én ezt kérdezem öntől. Nincsen, nem emlékszem, lehet, hogy így volt, nem így volt, de mindesetre ez nem a főigazgató dolga volt, hogy minden egyes munkatárs munkáját és a munkatárs körmére nézzen. Én nem tudok mindenről, ami akkoriban történt. Szálba úr, köszönöm szépen. Szeretnék visszatérni arra, hogy mennyire homályosak voltak a fogalmak a járműveknek károsodással szembeni védelmét illetően. Nem tudom, hogy van-e valaki miniszter esetleg, vagy bármely hatóság, intézmény, vagy az ágazat képviselői a civil társadalom köréből, akik esetleg jelezték volna, hogy ezek a fogalmak ilyen homályosak? Én nem emlékszem hogy ilyen kérést kaptunk volna. Összességében arról volt szó, hogy bármilyen berendezés, ami lehetővé teszi, hogy egy motor eltérjen, a motor teljesítménye eltérjen a maximális határértékektől, ez nem volt engedélyezve nyilvánvalóan, volt kifejezett eh, eltérés az ismert tényezők vagy körülmények eh, alapján, például a motor eh, felmelegedése, esetén, eh, ahol ezt alkalmazni lehetett volna, vagy eh, ahol eh, a maximális határértéktől el lehetett térni. És a motort védő berendezések, amelyek akkoriban ismertek voltak, természetesen tesztelésre kerültek, illetve jóváhagyásra kerültek és a kivételek köre, köréből kieső dolgok pedig, vagy berendezések teljesen tiltottak voltak. Ennyi. És a jogszabályban nem lehet szabályozni, előírni bármit is olyan berendezésekre vonatkozóan, amiket nem ismerünk, tehát amikor nem ismerjük konkrétan, hogy a csalás miből áll. Itt csak annyit lehet mondani, hogy ha valaki nem tartja a maximális emissziós határértékeket bármilyen módon, akkor az már a kötelezettségek megszegését jelenti és hogy itt világos vagy nem világos volt-e a megfogalmazás, itt erre csak azt tudom válaszolni, hogy amennyiben nem volt kifejezett kivétel, minden más tiltott volt. Tehát e tekintetben nem volt bizonytalanság, ugyanis semmi nem volt engedélyezett, ami nem teszi lehetővé a maximális határértékek betartását. Ha jól emlékszem, én soha nem hallottam, hogy ez a definíció túlságosan homályos. Én számos civil szervezettel tárgyaltam, egyéb érintettekkel, és mindenki egyetértett abban, hogy a tesztciklus elavult, ugyanis a 90-es évek NEDC vagy a 80-as évek NEDC szerint kerültek kialakításra, amikor más követelmények érvényesültek, és a tesztciklus is túl szűk volt, tehát csak nagyon specifikus körülmények között történt. Ezzel tisztában voltunk, ebben egyetértettünk, tehát a bizottság úgy döntött, hogy lép ez ügyben. Két tekintetben először is egy új tesztciklusra volt szükség, a WLTP-re, Másodszorban pedig a szennyező, néhány szennyező anyag, az NOx és mások tekintetében megállapodtunk abban, hogy a laboratóriumi teszt mellett a valós körülmények között folytatott tesztre is szükség van, annak érdekében, hogy megakadályozzuk a határértékek túllépését. Tehát technikai szempontból ezeket az én három éves mandátumom alatt ezt sikerült elérni. Köszönöm szépen. Van-e bármiféle gyanújuk a tekintetben, hogy visszaélésre került volna sor az emissziós értékekkel való manipuláció tekintetében, vagy soha fel sem merült, hogy ilyesmi előfordulhat? Én Nekem soha nem volt ilyen gyanúm, és soha nem jelentették nekem például civil szervezetek sem, hogy bármiféle gyanújuk támadt volna, hogy a tesztek nem lettek volna eredményesek, hatékonyak, vagy tehát visszaélésekről senki nem adott számomra jelzést. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Fenderle úr. Köszönöm szépen, hogy itt vannak ma velünk. Számos kérdésem van, néhány új kérdés is felmerült bennem. Zorik úr, ön azt mondta, hogy semmit nem lehet tiltani, amiről nincs tudomásunk, például a visszaélések, csalások tekintetében, ez érthető. De itt vannak bizonyos fékek és ellensúlyok, illetve szankciók. Ugyanakkor viszont vannak tények, például az Egyesült Államokban folytatott nyomozás kapcsán. Ezekről miért nem volt korábban tudomásunk, és miért nem történtek egyéb tesztek, amelyek napvilágra hozták volna azt, hogy tulajdonképpen mi történik. Szeptember 22-én 2008-ban egy levélváltás történt az MV főigazgatója és ön között, ahol is említették, hogy a javasolt tesztek a gépjárművek bizonyos szükebb körű emisszióira vonatkoznak, és négy különböző lehetséges eljárást is említettek. Ezek a ezt a négy eh, eljárás később megvitatták, és ezeket eh, csak részben fogadták eh, el. Tehát felmerül a kérdés. Jó lehet, több levélváltás történt, ezeket nyilván ön jobban ismeri, 2008-ban, illetve korábban is már jelezték, hogy vannak eltérések. A megadott emissziós értékek tekintetében amelyek nem feltétlenül felelnek meg a valós emisszióknak, és hogy az ellenőrzések nem megfelelőek, akkor miért nem léptek ez ügyben? Ez lenne az első kérdésem. A lényeg az, hogy az eltérésekről, ami a motorok teljesítménye, tesztkörülmények között, és a mért szennyezés között légszennyezésről beszélünk. Tehát ezen eltérések miatt törekedtünk arra, hogy korszerűsítsük a teszt módszereket, és ezért kértem az illetékes hatóságtól, hogy fejleszen ki egy olyan tesztmódszert, ami jobban tükrözi a gépjármű tényleges teljesítményét, illetve eh, szennyezési profilját. Akkoriban eh, nem voltak eh, megfelelő műszerek, Itt a teszt megfelelő tartományán belül folyt a mérés. Tehát itt nem arról volt szó, hogy szándékosan olyan műszereket fejlesztettek volna ki, amelyek bekapcsolják vagy lekapcsolják a gépjármű tényleges teljesítményére vonatkozóan a mérési adatokat. Tehát ezért megpróbáltunk egy másik módszert kialakítani. De ha megnézzük a az anyagokat, a rendelkezésre álló anyagokat, a munkacsoportok munkáját, illetve a tanácsi munkát, igazából nem lett volna tehát nem arról volt szó, hogy itt egyik vagy másik megoldás között döntöttek volna, hanem egyfajta halogatás tapasztalható. És olyan jogszabályra lett volna szükség, ami a tesztekre szigorúbbá teszi. Tehát ha én például egy biztonságosabb gyermekülést akarok beszerelni a gyermekem számára, akkor biztos kell, hogy legyek abban, hogy ez valóban működik. Vagy hogyha egy ejtőernyőt veszek, akkor nem csak azért veszem, mert hogy az valamilyen tesznek megfelelt, hanem azt szeretném, hogy az a valós körülmények között is működjön. Tehát önök elfogadtak olyasmit, ami a tesztek során megfelel, de a valós világban nem működik. Nem, itt a nézetünk az volt, hogy az ilyen határértékeknek minden körülmények között érvényesülniük kell, kivéve a jogszabályban rögzített eseteket. A lényeg az volt, hogy nem volt más eszközünk annak tesztelésére, vagy, vagy biztosítására, hogy ez érvényesüljön, más eszközünk, mint az akkoriban érvényes tesztek. De miután észleltük, hogy a tesztek nem feltétlenül tükrözik a valós körülményeket, ezért döntöttünk úgy, hogy más módszerekre van szükség. Itt egy, gyakorlatilag olyan, mintha a dohányzás betiltásáról beszélünk. Az egy teljes érvényű tilalom, és ugyanez érvényesült a gépjárművek esetében. Említettem már, hogy egyes kifejezetten szabályozott kivételektől eltekintve és ez lehetőséget adott a hatóságok számára, hogy eldöntsék, hogy egy gépjármű a követelményeknek megfelele, a teljesítménye a körül követelményeknek megfelele, vagy sem. És maximális kibocsátási határértékeket írtunk elő a gépjárművekre, amelyeknek nem csak a tesztek során kellett érvényesülnie. Préda úr, asszony elnézést, köszönöm szépen, Zurek úr, én tovább folytatnám a normál használat értelmezésével kapcsolatos kérdést. A jármű gépjárműgyártóknak minden körülmények között meg kell felelniük a határértékeknek. Ha ez így van, akkor mi a jogi tartalma a normális használatnak? ugyanis egy kicsikét ellentmondásosnak tartom azt, amit az írásos válaszában írt, nevezetesen, hogy ez a kifejezés csak a teszt eljárás vonatkozik, tehát akkor az nem minden körülmények között érvényesülne. Ezt el tudnám magyarázni, hogy mit jelent? A normális használat, mint ahogy ezt Petinelli úr is elmondta, ennek során figyelembe kell vennünk, hogy a tesztek során mit, milyen körülmények érvényesülnek, mi ezt pont megfordítottuk, ezt a kifejezést arra vonatkoztatjuk, amikor a gépjárművek nem túlterhelten közlekednek például, tehát ez a normál használat. Tehát semmi olyasmit nem vett ez figyelembe, ami a standard használattól eltér. Tehát a bizottság szempontjából, hogyha magasabb kibocsátási értékeket tapasztalunk egy gépjármű esetében a normál használat során, akkor ez nem felel meg a követelményeknek, és akkor a tagállamnak kell fellépnie, igen. És a kiiktató berendezésekre vonatkozóan nyilvánosságra kell hozni az ilyen berendezéseket, miután korábban volt egy precedens a nehéz gépjárművek esetében. Az utolsó kérdésre adott válaszában azt mondja, hogy nincs szükség további szabályozásra ugyanis az ilyen kiiktató berendezések már eleve tiltottak. De 2001-ben is már tiltottak voltak, 99 óta az ilyen kiiktató berendezések. Mi a különbség a két helyzet között? Ha jól emlékszem, akkoriban azt a magyarázatot kaptam tekintetben, hogy a nehéz gépjárművek esetében sokkal nagyobb a lehetősége a kiktató berendezések alkalmazásának, és nagyobb költséget is vállalnak a gyártók, mint a könnyű gépjárművek esetében. Akkoriban a kiiktató berendezések elsősorban a gépjármű szoftver teljesítményével fügtek össze, úgyhogy az ezzel foglalkozó szakemberek nem tudták megállapítani, hogy milyen irányban alkalmazták ezeket a szoftvereket. És itt a nagyobb költség mennyiben releváns ebből a szempontból? Ha egyszer tiltottak az ilyen berendezések, lehet, hogy ezek túl drágák a könnyű gépjárművek esetében ahhoz, hogy megfeleljenek a jogszabálynak? Nem, ez drágább lett volna nekik, hogy visszaéljenek. Akkor az ön véleménye szerint egy típus jóváhagyásért felelős hatóság hogyan tudja megakadályozni az ilyen berendezések alkalmazását, ha a gyártónak ezt nem kell nyilvánosságra hoznia, és hogyan lehet követni az NEDC-t, hogyha egyáltalán nincs annak bizonyíték vagy jele, hogy ilyen berendezéseket alkalmaznak-e. Itt megint csak az ismert és nem ismert dilemmára térhetünk vissza, a nem ismert, tehát nem lehet bevenni a jogszabályba. De ha a jogszabály nem ad semmiféle eszközt a hatóság számára, hogy érvényesítse a jogszabályt, akkor hogyan kell eljárjanak? Éppen ezért még egyszer megkérdezem, miért nem vettek be egy olyan kötelezettséget a jogszabályba, ami már a nehéz gépjárművek esetében működött a kiiktató berendezések tekintetében. Én csak annyit tudok mondani, hogy akkoriban nem ítéltük ezt szükségesnek vagy relevánsnak, ugyanis gép, személygépjárművek esetében nem alkalmaztak ilyen berendezéseket. De e-mailek érkeztek a DG Enterprise-hoz már 2010-ben, hogy egyre inkább elterjed a visszaélés, a tesztekkel való visszaélés. Mi megpróbáltuk feltárni az esetet, ugyanis volt gyanunk, ugyanakkor nem volt bizonyítékunk, hogy ez hogy működik, és a GLC kapcsán láttuk, hogy ez milyen méreteket ölt, és akkor kezdődött a nyomozás, a vizsgálat, de ez sikertelen volt. Ugyanis a nemzeti hatóságok által benyújtott bizonyíték nem volt perdöntő, és csak az Egyesült Államokban folytatott tesztek alapján tudtuk megállapítani, hogy milyen berendezéseket alkalmaztak. Tehát ez nem volt teljes körűen ismert akkoriban, legalábbis a szakértők, akikkel mi kapcsolatban álltunk, nem ismerték ezeket a tényeket. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tisztelt elnök asszony, én azzal kezdeném, hogy egy kérdést teszek fel Petrinelli úrnak, főként eh, az e-mail váltással kapcsolatban, ami három héttel ezelőtt következett be. A DJ Enterprise részéről egy eh, személy a JIC e-mailére adott választ ebben az e mail váltásban, ahol arról volt szó, hogy új dimenziókra leltek, a 22-30 fokos tesztelési környezeten kívül, és onnantól kezdve egyre magasabbak voltak a kibocsátási értékek. Ez az önök kollégája azt válaszolta, hogy köszöni szépen, nagyon világos számára az, hogy hogyan valósul meg a cikluson kívüli tesztelés. Számomra ez nagyon fontos, mert Ebből világosan kiderül, hogy 2012 áprilisában legalábbis jó néhány személy a DG Enterprise-ból pontosan tudta azt, hogy mi történik. Vagyis, hogy az autóipar direkt úgy készítette elő az autókat, hogy csak a teszt folyamán teljesítsenek megfelelő értékeket, és azon túl pedig ezt ne tegyék meg. Nos, ez az információ ezért nagyon fontos, és nem tudom, hogy önök mennyire érzik felelősnek magukat ennek az információnak az elkenése kapcsán. Nos, erről a pontról én nem kaptam információkat, tájékozókat, tájékoztatást, hiszen a technikai szakértők között több ezer e-mail váltás lehetséges. Természetesen tudtam már az elejétől kezdve, hogy van egyfajta különbség a közúti használat és a laboratóriumi tesztek között. Nos, ezeknek a problémáknak a kiküszöbölése érdekében úgy döntöttünk, hogy specifikusabb intézkedésekre van szükség, hogy a konkrét vezetési helyzetben meglévő kibocsátási szintek problémájával is foglalkozunk. Tehát tudtuk, hogy van egyfajta különbség, egyfajta probléma, de ezt megkívántuk változtatni. Tehát már 2015-ben tudtuk azt, hogy létezik ez a probléma, az erdi tesztek miatt tudtunk erről. Igen, ez így van, de az is igaz, hogy itt most másról van szó. Ez egy új dimenzióra mutat rá. Ez arra mutat rá, hogy az autóipar konkrétan csalt a teszteken, és ön azt mondja, hogy erről az e-mail váltásról nem volt tudomása, de azért ezt, hogy is mondjam, eléggé furcsának találom. Mert ez egyben azt is jelenti, hogy a bizottsági uh, munkatársak, akiknek ön a vezetője, és mint ilyen felelőse is, nem tájékoztatták önt egy nagyon fontos információról, amely a JIC-től érkezett meg hozzájuk. A DJ Enterprise-on belüli e mail váltásokat szeretnénk tehát kivizsgálni, és majd meglátjuk, hogy hová is vezet ez az út. Minden esetre azért azt enyhén szólva furcsának találom, hogy önt erről nem tájékoztatták. Zurek, úrhoz fordulok, mert ön volt a felelős a korábbi évek során. Van itt valami, amit nem értek. Vajon miért kellett annyi hosszú év ahhoz, hogy kialakítsák ezt a tesztrendszert? 2010 novemberében volt egy workshop, ahol kimondták, hogy körülbelül két évre van szükség a teszt kidolgozása érdekében, ezt szakmai szempontokra hivatkozva mondták. Az én kérdésem arra vonatkozik, hogy mi történt ezután? mert azért nagyon is meglep az, hogy noha már 2007-ben a rendeletben is ezeket a teszteket úgy írják le, mint azt az eszközt, amelynek következtében az, a kibocsátási szinteket mérni, illetve csökkenteni lehet, és 2000 2011-ben is már tökéletesen megfeleltek ezek a tesztek a működésnek, és mégis a bizottság valamilyen humályos oknál fogva más technikai opciók kivizsgálásába fogott. Az a kérdésem, hogy ez miért történhetett meg? Miért volt ilyen hosszú az idő, ezt nem tudom. Azért, mert csak azok tudják ezt megmondani, akik a teszttel konkrétan foglalkoztak, tehát, a technikai kérdésekkel nem fogok foglalkozni. Ne haragudjon, ez így könnyű kibúvó, mert a technikai szakértők azt mondták, hogy kb. két év kifejleszteni ezt a tesztet, tehát az okok csak is politikai okok lehetnek, és ilyen szempontból önnek igenis is van felelőssége, volt ebben szerepe, mert nem akart lépni, hanem további technikai pontosítások tisztázása mellett döntött. Nos, hát én először is azt tudom válaszolni, hogy nem tudok arra választ adni, hogy miért olyan hosszú idő egy teszt kidolgozása. Másrészt pedig nem a DG Enterprise felelősségi körébe tartozik a tesztek kialakítása. A mi feladatunk az, hogy a tesztek amennyiben kialakították őket, akkor a követelményeknek megfeleljenek. Másodszorban pedig volt itt egy jó néhány olyan elem, amelynek meg kellett felelnie a teszteknek, és különböző szek, szakértők, akik ezzel foglalkoztak, dolgozták ki ezeket az elemeket, én, engem pedig nem tájékoztattak arról, hogy megfelelő eredményre jutottak volna a tesztek kidolgozása során. A másik ok pedig az volt, hogy mi amiatt aggódtunk, hogy a tesztek, illetve a forgalmi körülmények között alkalmazott kibocsátási szintek között különbség lesz, és ezzel már akkor is foglalkoztunk, sőt, ezzel kapcsolatban nem tudom azt mondani, hogy itt bármiféle politikai nyomás lett volna, legalábbis én nem tudok ilyenről. Hogyha azt a kérdést tesszük fel, tesszük fel hogy ezek a tesztek készen állnak-e, Nos, hát akkor mindig azt a választ kaptam, hogy igen, még együttműködnek az UMBC területen dolgozó szakértőkkel, és amint készen lesznek, majd bevezetjük őket. És beletesszük a javaslatba is. Jó, köszönöm szépen, akkor most Klún asszony következik. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, nagyon örülök annak, hogy itt lehetek. Következő kérdésem lenne Zurek úrhoz, hogy néz ki a technikai szakértői vélemény a kapacitásokkal kapcsolatban, amely a bizottságon belül készült az automotív szektorra vonatkozóan? Ön kimondta azt is a bevezetőjében, hogy ön nem technikai szakértő vagy mérnök, de ugyanakkor azért az ember azt várná, hogy mégiscsak érti azt a területet, amelyen dolgozik. Hát ön korábban az adóügyi szakértőként dolgozott. Nos, hát hogyha ezen a területen problémák merülnek fel, akkor is gondolom szakértői véleményeket kérnek be. Hát ugyanez történik az automatív szektorral kapcsolatban is. Nos, hát elég régóta teszem fel ugyanezeket a kérdéseket, de hát úgy tűnik, hogy nagyon hosszú idő volt kidolgozni ezeket az eszközöket. Az Egyesült Államokban viszont sokkal gyorsabban tudtak lépni és megoldást találni. Nos, önök úgy gondolják, hogy jó véleményt kaptak, elégedettek a saját munkájukkal, és úgy gondolják el, hogy eléggé rugalmas az a rendszer, amit kiépítettek, mert hát tudjuk, hogy a technológia az gyorsan fejlődik, és ilyen szempontból rugalmas megoldásokra van szükség. Nos, én úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság nagyon jó szakértői véleményekkel rendelkezik, főként akkor, hogyha a közös kutatóközpont kollégáira tudunk alapozni. Nos, ez mindenképpen független véleményt jelent, az iparáktól független véleményeket. A legnagyobb probléma az az volt, hogy olyan értékeket, olyan érveket kapjunk, amelyek a szektor nem fog befolyásolni. Európában nagyon fontos kérdés volt ez, máshol nem. Azért volt ez így, mert a dízel üzemmódú autók aránya itt Európában a legmagasabb. Tehát a dízel igazából máshol a világon marginális szerepet tölt be, nálunk viszont nem. Tehát ebből adódott a probléma, nagyon nehéz volt összehasonlítani a különböző rendszereket, hogy mennyi idő alatt dolgozták volna ki Amerikában ezt a rendszert az egy olyan kérdés, amire nehezen lehet választ adni. Nekünk ezt a szempontot figyelembe kellett vennünk, és hát ez hosszú idő, hogy a tagállamok is mindezzel egyetértsenek, hiszen ők azok, akik majd alkalmazzák az erre vonatkozó szabályokat, és a mi eljárási szabályzataink alapján a tagállamok egyetértésére is szükségünk van, és rendkívül kritikus volt az iparág, aki gyakorlatilag minden egyes érvünket megpróbálta lesöpörni az asztalról, tehát ezért szakértői véleményekre, tudományos szakértői véleményekre volt szükségünk, de hát ez idő, ez hosszú idő. De ugyanakkor én úgy gondolom, hogy a minőség ebből a szempontból rendkívül jó, és megfelel a követelményeknek, illetve igényeknek. és más területekkel kapcsolatban is lennének kérdéseim a tagállami típus elfogadásokkal kapcsolatban. Luxemburgban és Máltán, ahol egyébként nincs is autógyártás, hogy nézett ki ez a tesztelés? Azért ez eléggé zavaros, finoman szél, szólva. Mi az, hogy ők is saját rendszer dolgoztak ki? Hát azt kell mondjam, hogy ez a fajta fórum shopping, ez nekem nem tetszik semmilyen kontextusban, de hát ilyen döntés született, úgyhogy sajnos ez nem jogellenes. Köszönöm szépen, franciául fogok beszélni. Az első válaszokban ön azt mondja, mindketten azt mondták, hogy úgy gondolják, hogy önök nem tudták ezekről a csalásokról, de ugyanakkor pontosan tudták azt, hogy azért van különbség a laboratóriumi körülmények és a reális körülmények között. Ez egy szerintem egy ellentmondás. Más szempontból pedig, hogyha megvizsgáljuk a teszteket, önök mindenre ugyanazt a választ adják írásban is, nem lehet meghatározni ezeket a szinteket. Hogy, lehet, hogy lehetséges az, hogy önök ebben ennyire egyetértenek, mert hogyha ezt így kimondják, akkor ez azt is jelenti, hogy volt erre vonatkozó szakértői vélemény. Ez, ez akkor ez igaz? Ez megállja a helyét ez az állítás? Volt ilyen vélemény? Az, hogy lehetetlen, az egy kicsit sok, vagy értelmű szó, ugyanis ez azt is jelenti, hogy akkor abban a helyzetben nem tudtuk ezt meghatározni. Ebben az értelemben írtuk azt, hogy impossible, franciául lehetetlen, nem voltak meg azok az eszközeink, amelyekkel ezt nyomon tudtuk volna követni. És önök nem kérték a GIC-tól, vagy más szervezetektől azt, hogy ez mérhető lehessen, hiszen itt azért közegészségügyi vonzatai is vannak ennek az ügynek. Önöket mindez nem zavarta? Nem kellett volna egy kicsit mélyebbre ásni ebben, hogy a rendelet valóban megvalósuljon annak a betűje? Válasz? A JSC-vel kapcsolatban álltunk, és megkérdeztem tőlük, hogy pontosan tudják -e, hogy mi történik, és ők azt válaszolták, hogy nem. De önök vizsgálatokat folytattak? Nem. Azért, mert a probléma először is az volt, hogy nem gondoltuk azt, hogy ez a csalás, ez szándékos volt. Mi úgy gondoltuk, Turmes úr, itt van a listán, ne aggódjon, majd ön is következik. Tehát nem, mert egész egyszerűen nem ismertük ennek az eszköznek a működését, és ezért nagyon nehéz volt több információt adni arról, hogy hol is keressünk. Tehát én tulajdonképpen azt akartam inkább megtudni, hogy hogyan lehet megmagyarázni a teszt körülmények között született eredmények és a közúti közlekedésben bekövetkező eredmények közötti különbséget. Én erről csak ennyit tudok mondani. Igen, hogyha kiegészíthetem az elhangzottakat, tudtuk, hogy van különbség. Ezt én is megerősítem. De soha senki nem gondolta azt, hogy ez csalás miatt van így. Mi úgy gondoltuk, hogy a tesztekben rejlő rugalmasság miatt van ez a különbség. Tehát például a flexibilitás vagy rugalmasság közötti különbségek abból is adottak, hogy például a gumikat felfújtuk teljes mértékben, vagy nem fújtuk fel, tehát ez más eredményeket adott. Pont ezért mi úgy gondoltuk, hogy inkább a rendeletet kellene megváltoztatni. Rendben, rendben. De hát a rendelet azért van, hogy az emberi egészséget védjük. Hogyha önök tudták azt, hogy itt problémák vannak, akkor úgy gondolták, hogy rendben van ez a rugalmasság az rendszerben, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy közötti balesetek történnek. Tehát azért már maga a rugalmasság is valahol csalás, mert ezen keresztül nem tartjuk be a rendeletben írottakat de ne haragudjon, ez a, kettő, vagy a 1980-as, illetve 90-es években született, és itt főként a széndiokszid kibocsátásra vonatkozott, ami akkor egészen máshogy nézett ki, mint most. Ez a bizonyos type approval, típus jóváhagyás azt jelentette, hogy mindenféle jogi követelményeknek meg kellett fogla, feleljen az adott gépjármű. És ugyanakkor az emissziós rendszer működését is biztosítani kellett, éppen úgy, mint ahogyan például a fékrendszer, vagy a blokkolásgátló rendszerek működése, Ugyanígy ellenőrizni kellett azt is, hogy az emissziós követelmények megvalósulnak-e, de ezt nemzeti szinten ellenőrizték. Ez egy 360 fokos ellenőrzési rendszer. Az Európai Bizottság 2011-2012 környékén rájött arra, hogy tényleg nagy különbségről van szó, és ott meg is változtattuk a vonatkozó szabályokat, nem csak a vizsgáztatással kapcsolatban. Tajani úr el is ment a tagállamokhoz, és elmondta azt, hogy itt van ez a probléma, én szeretném, hogyha a jogszabályokat meg tudnánk változtatni, és hatékonyabbá tudnánk tenni, de ugyanakkor azt kérte a tagállamoktól, hogy megfelelőbb ellenőrzést végezzenek tagállami szinten, és ez szerintem itt a parlamenti jegyzőkönyvekben is szerepel. Nibler asszony. Köszönöm szépen. Zurek úrhoz intézném a kérdésemet. 2005-2012 között volt illetékes főigazgató, és kíváncsi vagyok erre, de már a kollégák is kérdeztek erről, hogy, és itt volt Ferhajgen biztos úr is egyszer, aki, akit megkérdeztünk a kiitató berendezésekről. Ő azt mondta, hogy úgy véli, hogy a definíció túlságosan homályos a kijutató berendezések kapcsán. Ön az ellentetjét mondja ennek. Ön azt mondja, hogy egyértelmű a definíció. Nem értem ezt, hogy hogyan lehet ilyen e, ellentmondás ön és korábbi biztosak között. Ez nagyon fontos ügy. beszéltek -e erről? De hogyha már felismerték e, ezt a biztos részéről, hogy cselekedni kell, akkor még nem történt semmi sem. Weil mir meine Recht... A szakértőim azt mondták, hogy ez egy catch-all szabály, amely mindent lefed, és én hittem a jogi szolgálatnak. Nochmal das. Még egyszer. Ez lehet, hogy így van, de hogyha a biztosának más véleménye van ebben a kérdésben, akkor nem lehet azt mondani, hogy ez így van. Bizonyára volt megbeszélés önközött erről. Válasz, igen, voltak megbeszélések, amelyek azzal zárultak, hogy a jogi szövegben megszületett az a megfogalmazás, amely jogi szempontból elfogadhatónak tekintendő. Lassen wir jetzt mal so stehen, das ist schwer nachvollziehbar. Hát engedje meg, de ez nehezen nyomon követhető számomra, ezt szeretném így jegyzőkönyvbe vetetni. Sárde Móza Thank you very much. Köszönöm szépen. Nos, hát ön erről a rugalmasságról beszélt a rendeleten belül. Bármit tettek-e annak érdekében, hogy ezt a rendeletet kevésbé rugalmassá tegyék. Tehát kérték el, hogy a tagállamok erre jobban odafigyeljenek, esetleg iránymutatásokat kidolgoztak-e ennek a rugalmasságnak a csökkentésére? Nos, hát ezt megengedi a rendelet, tehát az Európai Bizottság által kiadott iránymutatás ebből a szempontból minden bizonyal nem vezetett volna eredményre, sokkal jobb tesztciklusokra volt szükség, és mi igaziból megpróbáltuk bekalkulálni a különbségeket. Ez, lett, ez volt a leghatékonyabb megközelítés. Az iránymutatásokat minden bizonyan megtámadták volna. Ne haragudjon. Ön azt mondta, hogy itt van valamiféle rugalmasság a rendszeren belül, Zsurek úr pedig azt mondja, hogy világos volt a jogi szabályi háttér. Most hát akkor mégsem, nem? Akkor most igen vagy nem? Mert a tagállamokban, illetve a autóiparban semmit nem tettek. Úgyhogy Zurek úrhoz lenne egy kérdésem. Vajon ön bármit megbánt-e a múlttal kapcsolatban, most, hogy kibrobbant ez a botrány, és hogy most már világosan kiderült az, hogy az autóipar csalást végzett, tehettek-e volna akkor ön szerint valamit, hogy ezt megakadályozták? Igen, én úgy gondolom, hogy mindenki valamit sajnálhat a múltból. Igen, de inkább nekik volt ez a hibájuk az autóiparnak. Nos, hát akkor a tagállamok, illetve az állampolgárok nem kérhetnek jogosan többet, hogy mégis tegyünk valamit annak érdekében, hogy az ilyen helyzeteket megakadályozzuk? Én úgy gondolom, hogy a rendszer tökéletes volt, azokban a körülmény, tehát azon körülmények között abban az időszakban ennél jobb jogszabályt nem lehetett volna alkotni, hiszen olyan problémák adódtak, amelyekre akkor nem is tudtunk volna gondolni sem. Most, hogyha a jövőben remélem, hogy nem lesznek ilyen botrányok. Én azt szeretném kideríteni, hogy mit lehetne tenni, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem vagyok túl optimista az önök meghallgatása után. Önök szerint mit tehetünk annak érdekében, hogy a jövőben jobb legyen a helyzet? Mi ön szerint a legfontosabb? Esetleg a bizottság kapjon több kompetenciát, hogy többet tehessen, vagy a tagállamok ellen lépjünk fel, mert az világos, hogy ők semmit sem tettek. Mik az önök tapasztalatai ebből a szempontból? Most én úgy gondolom, hogy a gyengeség nem a jogszabályban rejlik, hanem annak a megvalósításban, az enforcementben. Éppen ezért itt azoknak a felelősségét kell felvetni, akik a megvalósításban tevékenykednek, vagyis a tagállamokra gondolok. Igen, én is azt mondanám, hogy a rendszer világos volt, és ugyanakkor a rendeletben benne volt a rugalmasság is. Tehát bizonyos mértékű rugalmasságról beszélünk. Itt most nem iránymutatásokkal kell dolgozni, mert ezen keresztül nem lehet további követelményeket támasztani, amelyek egyébként nem szerepelnek a jogszabályban. Tehát igazából ezért gondoltuk azt, hogy a legjobb, hogyha a jogszabályt változtatjuk meg, mert ezen keresztül a öm, ezt az elavult rendszert le lehetett volna egy modernebbre váltani. Ön úgy gondolja, hogy ez elég, hogyha van egy új tesztrendszer, és akkor a rendszer gyönyörűen fog működni a jövőben? Vagy vannak esetleg konkrét javaslataik azzal kapcsolatban, hogy mit lehetne tenni annak érdekében, hogy ne legyen ilyen rugalmas a rendszer az autóipar számára? Nos, én úgy gondolom, hogy a két teszt amelyet javasoltunk, plusz a real driving-ra vonatkozó um, körülmények, Szerintem jók, ez a rendszer így elég erőteljes, ettől függetlenül nem lehet azt mondani, hogy soha többet a jövőben nem lesz semmiféle ö, um, csalás, de én azt gondolom, hogy azért ilyen nagymértékű csalásra nem kerülhetne sor a jelenlegi javaslat mellett. És a tagállamokkal mi a helyzet ebből a szempontból? Nos, ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy vannak azért álláspontbeli különbségek, de konkrét érvekről nem tudok beszámolni. Karin szúr? Köszönöm szépen. Egy általános kérdésem lenne. A végső felelősség kérdésére szeretnék rámutatni. Most ez a borzasztó botrány, ami kirobbant, nem kellene valami mást tennünk? Most, hogy itt van, és mögöttünk van a revolver, most rájövünk hirtelen, hogy mit kellene megváltoztatni. Évekkel ezelőtt volt egy tanulmány a JIC részéről, azt hiszem 2007 előtt még, amely már rámutatott arra, hogy nagyon nagy a különbség a közúti körülmények és a teszt körülmények között. Még mielőtt a Euro 5-6-os rendszert elfogadták, már lehetett ezt tudni, de mi történt ezután? Hiszen a, a biztosok azt mondták, hogy hát ne figyeljünk oda erre, és menjünk tovább, menjünk erre, előre, tovább. Miért nem történt semmi? Ön itt volt ebben a rendszerben, ön tudta, hogy mi történik. Két dolog történt azért először is. Én akkor azt kértem a GSC-től, hogy egy pontosabb tesztrendszer dolgozzon ki, mert világosan kiderült az, hogy a mi teszt körülményeink nem mutatnak rá arra, hogy konkrétan, pontosan mi történik a külső világban. Tehát, hogy ebből a szempontból jobban kellene megközelíteni ezt a problémást, és, és hogyha majd a valós értékeknek birtokába leszünk, akkor lehet majd jogszabályi változtatásokat eszközölni. Tehát itt arról van szó, hogy ez az egész probléma egyfajta erőfeszítés volt, amelynek az volt a lényege, hogy megfelelőbb eszközök legyenek a kezünkbe, arra vonatkozólag, hogy csökkentsük a károsanyag kibocsátást. Most akkor ön azt mondja, hogy nem arról van szó, hogy hogy nem történt semmi, hanem mégiscsak történt valami. Most akkor ez egy politikai döntés volt, vagy nyomás a politikai oldal, vagy a biztos részéről, hogy ezt az információt ne adják ki, erre ne figyeljenek oda. Ön azt mondja, hogy nem. Én nem tudok semmiféle ilyen nyomásgyakorlásról. Nos, hát akkor mit tehetünk? Akkor mondjuk azt, hogy egy nem hatékony rendszert láttak önök, és mondjuk tíz év kellett ahhoz, hogy egy jobb tesztrendszert kidolgozzanak. Ez akkor a valóság? Igen, ez a valóság. Tehát akkor itt van a kezünkben egy nem hatékonyan működő rendszer, és hogyha megnézzük azt, hogy vajon miért volt ez ennyire hatékonytalan ez a rendszer, ezek szerint, hogyha nem az ellenállás volt ennek az oka, akkor milyen oka volt ennek? Lehet, hogy ön ezt belülről jobban látta. Hiszen mi vagyunk a jogalkotók, és nagyon fontos kérdés számunkra az, hogy mi történik a jogszabályokkal, miután megszületnek. A lényeg az az, hogy ezen idő alatt az autógyártás nagymértékben fejlődött a technológia, olyan dolgok is lehetővé váltak, amelyek korábban nem voltak még elérhetőek akkor, amikor létrehoztuk a szabályokat. Figyelembe véve például a, az IT fejlődését, mi csak a mechanikus dolgokra dolgot, gondoltunk, és ekkor nem voltak lehet, nem, nem váltak elérhetővé a szemdőgépes megoldások megpróbáltunk felzárkózni a jogszabályozással, mert változott a technikai környezet. Ezen kívül számos paraméterrel foglalkoztunk, az NOx az egyike volt ezeknek. A széndioksziddal is foglalkoztunk hasonló módon, hiszen akkoriban nem igazán értékel a célokat a CO2-vel kapcsolatban. Tehát nem csak, hogy egy egységes tesztmódszert kellett kidolgoznunk, hanem egy többszörös tesztmódszert, módszert, amelyen egyértelműen láthattuk volna az autók valós környezetvédelmi teljesítményét. Ehhez idő kellett, mert különböző technikai területet kellett együttműködtetnünk, és egy olyan tesztre volt szükség, amely gyakorlati szempontból és kivitelezhető nem csak a laboratóriumokban, hanem például a különböző jóváhagyó hatóságoknál is. Én nem örültem annak, hogy ez ilyen sok időbe tellett, másrésztről viszont figyelembe kellett venni az Európán kívüli fejleményeket is, hiszen egyértelmű volt az, hogy Japánban és Koreában egyre inkább növekedett az Európába irányuló export, és szerettük volna, hogy ezek az autók is megfelelnek a mi elvárásainknak itt az európai piacon. Ezért eh, ez egy nagyon széles terület volt, nem egy egységes dolog volt az, amely nem csak egy dolog volt, csak egy dolog forgott kockán, és ezért telt ez ilyen sok időben többen, mint kellett volna. De van egy dolog, amely mindig az, a, a törvény mindig is a bűnözők után kullog, úgymond, Dánsz úr. Igen, köszönöm szépen. mindkettőjük azt mondták, hogy a tagállamoknál voltak a problémák. A tagállamok nem értenek egyet egymás között ezzel kapcsolatban. Önök mit gondolnak a kiiktató berendezés és a kiiktató stratégia különbségéről az előbbi azt tiltotta, a második nem annyira válasz. Nehéz erre válaszolni, mert ezzel nem gondolkodtam el. Számomra a lényeg az az, hogy a kiktató berendezés logikája az, amire mi gondoltunk, folytatja annak, amire mi gondoltunk. Mi egy olyan autóra gondoltuk, amely állandóan működik, viszont bizonyos leírt területen, vagy perióduson belül ezt le lehet állítani azért, mert különben a motorra ez káros lenne. Az autóipar ezt a logikát megfordította, ez csak teszt alatt működne ez a berendezés, és pont eltetje annak, amit mi gondoltunk. És igazából csak a teszt alatt alkalmazzák ezt, és nem egy rövid idő alatt. Ez volt az a félreértés, ami létezett a kezdettől fogva. Mert mi teljesen másképp gondolkodtunk, mint az autóipar, csak később tudtuk azt meg, hogy az autóipar másképp gondolkodott. Kérdés, pont itt van a probléma. Az értelmezéssel van a gond, a bizottságnak van egy értelmezése, az autóiparnak is van egy értelmezése, és a tagállamoknak is. Például a 22 perces megszüntetése a kipufogó gáz visszakerítetésnek, ez is eléggé nevetségesnek tűnik. Itt van különbség a német, illetve az olasz hatóság értelmezések között, hogy ez legális-e vagy sem. Ön azt mondta, hogy a tagállamok értelmezik és hajtják végre ezeket a szabályokat, és eléggé lényeges szerintem az, hogy különbség van a tagállami értelmezés között. Mit javasolna? Egy új felügyeleti szervre lenne ez szükség? Vagy ön azt mondja, hogy nem ez a megoldás? Válasz. Be kell valljam azt, hogy erre nehéz válaszolnom. Én nem hiszem, hogy egy plusz egységre lenne szükség. Amire én gondolnék, az inkább egy hasonló dolog, mint amit a vám területén is teszünk, amikor egy vámhivatal bizonyos termékkel szembesül, akkor ezt nem egyedül osztályozzák, hanem ezt megosztják a többi vámhivatallal, hogy egyetértettek-e ezzel az osztályozással, mert a terméket valahogy osztályozni kell, tehát hogyha értelmezési kérdésről van szó, vagy egy definícióról van szó, akkor nem az övéki az egyetlen felelősség, lenne egyfajta rendszer, ahol a többieket tájékoztathatnák, és megkérdezhetnék a véleményüket erről, mert az osztályzás kapcsán is van egyfajta szavazás a tagállamok között. Szerintem ez már egy javulást jelenthetne, és segíthetne abban, hogy a többi hatóságok a többi tagállamban tudnának ezekről a stratégiákról vagy eszközökről, amelyeket alkalmaznak az autóiparban, és ez a rendszer sokkal hatékonyabbá tehetné. Még egy kérdés gyorsan, eh, Petinelli úr. Igen, szerintem is a probléma gyökere az volt, hogy a tesztciklus elavult volt. Tehát az első eh, intézkedés az az volt, hogy meg kell változtatni a tesztciklust. Persze utána lehet javítani a piaci felügyeletet. A probléma gyökere mindenképpen tehát az, hogy a tesztciklus nem megfelelő. Szerintem nincs értelme annak, hogy egy elavult tesztciklus értelmezéséről vitázzunk szerintem ahelyett, hogy a jobb értelmezésről vitáznánk, csak meg kell változtatni a szabályokat, utána persze lehet egy több piaci felügyelet, stb. Víring asszony. Köszönöm szépen. A kettes kérdésről adott válaszában megegyezte azt, hogy az Európai Parlament soha nem támogatta ezt a meghosszabbítást. Az Európai Parlament elfogadott egy szöveget, amelyben megállapíték azt, hogy a, a tesztciklusoknak a valós helyzetet kell e, tükrözniük, és késdelem nélkül kell ezt mindezt végrehajtani. Ez 2013. decemberében történt. Az Európai Bizottság miért hosszabbította meg az RDE tesztek életbelépését? So, there has been no delay in the... Nem volt késedelem a bevezetésben, de kellett idő ahhoz, hogy kifejlesszük ezt a tesztet. A közös kutatóközpontról is jönnek majd kollégák, szerintem majd ők erről tudnak még többet mondani, de nagyon nehéz volt, ahogy mondtam, létrehozni az RDE tesztet, amely tényleg működőképes. Olyan dolgokra volt szükség, amely a gyakorlatban is működőképes. Nagyon komplex volt tehát ez. Amint a technikai munka lezárult, utána kellett a tagállamok jóváhagyása beszélni kell erről a szakbizottságban, ehhez is idő kellett. 2015 májusában kezdtük meg az első vitákat, tehát kell ehhez idő. De hogyha megnézzük azt, hogy bármilyen területen, európai szinten mennyire telik egy technikai dosszié létrehozása, szerintem nem volt semmilyen fajta késdelem ebben az esetben. While origin... Eredetileg a terv az az volt, hogy az RDE javaslat 2012 végére elkészül, megváltoztatták ezt 2012. novemberében. Az Európai Bizottság Karsz 21-es közleményében miért változott meg a terv, az, az ütemezés? Sorry. In the um, Commission communication, CAST 20... A CAST 21-es um, bizottsági közleményben azt uh, írtuk, hogy 2014-re fog elkészülni az iratkozó szabályozás, ezt meg is tettük, 2014-ben meg, megkezdtük a vitákat a tagállamokkal. Ezek a viták uh, több időbe tellenek, mint uh, kellett volna, és 2005 májusában értek véget a viták. Jól emlékszem, 2014 végén kezdtük el a vitákat, de 2014 előtt javasoltuk ezt már. Petinelli úr, ön azt mondta, hogy 2002. április 3-ai döntésről nem tudott. Ön úgy gondolja, hogy kellette volna erre az tudnia? Ön csak egy dolgot említ meg ebből az e-mailből, ez általában egy hosszasabb e-mail. Ezt jobban kellene ismernem, hogy ezt meg tudja válaszolni rendben van az, hogyha megkapja ezekre a kérdéseire írásban a választ? a, a, a termálablakokról szóló e-mailről van szó. De majd írásban kap erre Véring asszony választ. Most az örök véleményét kérdezem a tagállamok szempontjából vannak jogszabályok, ezeket végre kell hajtani, hogyha ezt nem hajtják végre megfelelően, akkor az Európai Unióban van egy intézmény, a bizottság, amely foglalkozik azzal, hogy kellene ezt végrehajtani. Ebben az esetben a kibocsátási standardokról szól a jogszabály, a gyártóknak meg kell felelniük a standardoknak, a tagállamok felelnek azért, hogy meg is feleljenek a standardoknak a gyártók, van egy rendszer, amelyben a tagállamokat a bizottság felügyeli. Tehát, hogy a tagállamok mit tesznek, vagy mit ne, nem tesznek, beszélnek-e a tagállamokkal arra, mit kellene tenniük. Beszéltek erről a tagállamokkal az elmúlt tíz évben, amikor nyilvánvaló volt az, hogy a kibocsátások tekintetében a valós körülmények között, tehát a teszt körülmények között diszkrepancia van. mivel, mivel egy meghallgatás vagyok, nem mondanám azt, hogy menjetek a felébe, ezt mondják el a tagállamok, de e, ez történt? Válasz. Én nem tudom most, hogy itt az ellenőrzés hatékonyságáról van-e szó, vagy annak hiányáról, akkor, amikor nem az történik, amik, amit akarunk egy adott jogszabály esetében. Mi úgy gondoltuk, hogy azáltal, hogy létrehozunk egy jogszabályt, úgy hogy korlátozzuk az NOx kibocsátását, ezáltal egyfajta javulást hozunk létre a levegő minőségben. Nem vagyok tudatában annak, hogy bármilyen tagállam részére volt egy akaratos stratégia, hogy ne feleljenek meg ennek a kívánalomnak. Kérdés. Pont itt van a gond nem azt mondom, hogy akarattal nem akartak megfelelni, viszont az a tény, hogy a lépminőség nem olyan, amilyennek lennie kellene, hogy ez akaratos vagy nem, ezt még mindig megsérti azt, amit a jogszabály mond. Hogyha erre valaki nem akart rosszat csinálni, akkor nem is tett rosszat? Válasz, nem vagyok jogász, de addig, amíg a tagállamok átültetnek egy jogszabályt megfelelően a saját jogszabályok közé megfelelően, és amíg az illetékes hatóság alkalmazza ezeket a szabályokat ugyancsak megfelelően, akkor nincs oka a bizottságnak arra, hogy szabálysértési eljárást indítson. Kérdés. Oké, a tagállamok átültették a szabályokat, minden ki lehet pipálni bürokratikus szempontból viszont rossz a levegő minősége, most akkor vagy a bürokratikus dokumentumok rosszak, vagy a másik fél rossz, mert nem jó a levegő minőség. A levegő minőség a városokban nem azért rossz, mert túlságosan sok mókus metánt bocsát ki, hanem azért, mert túl sok autó van. Megvolt a gyanú arra, hogy az, amit mi leírtunk a tesztciklusban, hogy teszteljük azt, hogy egy autó így teljesíte, az nem megfelelő volt. És pontosan ez volt az oka, és ezt már elmondtam, hogy miért próbáltunk meg egy jobb eszközt létrehozni, amely biztosítaná azt, hogy egy ilyenfajta teszt alkalmazása által el lehet érni az eh, kívánt eredményt. És ez az eljárás gyengesége, hogy túlságosan sok időbe telett az, hogy egy megfelelő tesztet találjunk, és mindemellett egyértelművé vált az, hogy volt egy akaratlagos stratégia az autógyártók részéről, hogy a motorjaik csak a tesztnél teljesítették a petteleket, azon kívül nem a tagállamokat ezért nem lehet felelősségre ö, ö, vonni. Válasz. Hát ez egyre érdekesebb. Amit ön mond, az az volt, hogy a teszt eljárás, amit alkalmaztak, az szabályosan történt, de viszont céltévesztett. Tehát ön tíz évig azon munkálkodott, hogy a teszt javuljon. Rendben, ezt ismerjük bárkinek is bármikor eszébe jutott-e az, hogy tájékoztassa a közveleményt arról, hogy amit vásárolnak, az nem az, amit ígértek nekik. Tájékoztatták a közveleményt arról, hogy a levegő minősége miért ilyen, mert ez nem csak abszolút dologról van szó. mi általában bízunk abban az információban, amit kapunk, és senki nem akar persze kárt tenni saját egészségében, viszont én nem emlékszem arra, hogy bármilyen fajta kampányt láttam volna az elmúlt 10-15 évben ebbe ezzel kapcsolatban, sőt nem is hallottam erről egészen az ideig, ami ki nem tört a Volkswagen botrány az USA-ban, addig nem is tudtam erről, de úgy tűnik, hogy a bizottságon belül ez ismeretes volt, csak nem került ki a bizottság falain kívülre. Petinelli úr, az Európai Bizottság parlamenthez az intézet közleményében azt mondjuk, hogy az elmúlt években egyeteművé vált az, hogy a káros anyagok mérésére használt tesztek nem megfelelően képezik le a valós vezetési körülményeket. Tehát ez már benne volt egy bizottsági közleményben, amit a parlamenthez a tanácshoz intéztek. Megismételni ezt a mondatot még egyszer? Az elmúlt években egyértelművé vált az, hogy azok az eljárások, amelyekkel a káros anyagokat mérik, a, a benzinfogyasztást mérik, azok a tesztek nem igazán képezik le not efficiently, nem hatékonyan. Hát számomra, hogyha ezt hallom, hogy nem hatékonyan képezik le, ez nem igazán jelent ez semmit. De van egy másik bekezdés is. Nagyon sok tagállam nem felel meg azon kívánalmaknak, amik benne vannak a levegőszennyezésre vonatkozó rendeletre. Ez egyértelmű. Az Európai Bizottság közleményében benne van ez, amit átadtak a tanácsnak és a, parlament, a parlamentnek. Mi ebben nem egyértelmű. Köszönöm szépen. Utolsó kérdés Turmes úrtól érkezik. Szurek úr, Petinelli úr, úgy gondolom, hogy minden bizonyíték rendelkezésükre áll, hogy ők nem a valóságot mondják. 2010. szeptemberéből van egy e-mailünk, miszerint a ciklossal való kijátszás gyakorlatilag minden motor esetében előfordul, új és újra, vagy felújított motor esetében is. Ez 2015. szeptemberében született, tehát azóta vannak jelek a Digi Enterprise számára is. A kérdést ezt megelőzően az volt, illetve azt mondta, hogy igyekeztek feltárni a tesztciklussal való visszaéléseket. Megpróbálták-e valaha is az NEDC szerint végezni a teszteket, a kisebb módosításokat, és az Egyesült Államokban pontosan ez történt 2015-ben. Semmiféle bizonyítékkal nem rendelkeztek ő sem mi történt 2015-ben? <clears throat> Miért döntöttek úgy, hogy 2000, miért nem 2010. szeptemberében döntöttek? Önök előtt volt ez a levél, Zorek úr. Az én asztalomon ez nem volt, hanem az egyik DJ Enterprise-os kolléga asztalára érkezett. Engem nem a tesztciklussal való kiátszásról kérdeztek, hanem arról az eltérésről, ami a tesztmódszerek és a valós értékek között van. A kérdésem az, hogy a bizottság tisztában volt-e azzal, hogy már 2010 szeptemberében voltak ilyen visszaélések, és önök nem próbált tudtak eh, semmiféle feladatot, megbízást adni a közös kutatási központnak, hogy már 2010-ben végezzenek teszteket, amit az amerikaiak már megtettek. Itt két rétegről beszélről van szó. DG Enterprise, Mr. Lalis, Mr. Tajani úr, Önök már tudhatták volna, hogy mit kell tenni, de semmi nem történt. És önök közül ki döntött, hogy nem hoznak nyilvánosságra részletes adatokat. Ki kényszerítette arra a kutatási központot, hogy anonimizált adatokat használjon? Miért nem léptek fel a tekintetben, hogy a tagállamok sem léptek? És miért nem hoztak nyilvánosságra részletes adatokat? És a kutatási központ esetében miért tiltották le a nyilvánosságot? Ez pontosan ugyanaz a botrány volt, mint 2015-ben, szeptemberben az USA-ban. Ez azért volt, mert támogatni akarták a gyártókat, az autóipart. Én személyesen ezzel a cycle beating ciklus visszaélési szóval 2013-ban találkoztam először. Ez nem létezik, mert már 2010-ben ez a levél említette ezt a jelenséget, és ez semmiféle vészjelzés nem indított be. Petinelli úr azt mondja, hogy több száz mail született, pontosan ebben a kritikus időszakban, 2010. február és 2010 évvége között, tehát számunkra csak ha az elméletem helyes, hogy Zurek úr, Petinelli úr, Passamon asszony és Tajani úr is tisztában volt ezzel, és a kutatási központot arra utasították, hogy ne hozzanak nyilvánosságra adatokat. Ezeket a méleket meg kell ismernünk. Ezek valahol megvannak, de ezeket mi nem kaptuk meg. És most itt egy botrány közepén vagyunk, egy olyan rossz gyakorlat következtében, ami a bizottság irányítási gyakorlatában akkoriban jelentkezett. Én azt hiszem, hogy a bizottság szándékosan zár el minket ezen kritikus időszak mélyeitől. Elnök asszony, erre majd később visszatérünk. Én már nem dolgozom a bizottságnál, mondja az urek úr, másodszorban én soha nem utasítottam sem arra, hogy mit tegyen, vagy mit ne tegyen a közös kutatási központ. Akkor Laliszen asszony hozta a döntést? Nem tudom. Hát ön volt a főigazgató, és az eddigi legnagyobb szabású botrány közepén nem tudott semmiről. 2010-ben nem. De az összes mail arra mutat, hogy ön rendelkezett ezekkel az információkkal. Nem, ön hazudik, amikor ezt állítja. Elnézést, itt vannak a dokumentumok, egyik, másik itt van a bizonyíték arra, hogy ön tisztában volt ezzel a ciklus visszaéléssel. Ön úgy gondolja, hogy minden mélt elolvasok, amit a főigazgatóság kap? Itt válaszolnék. Lalis asszony volt az igazgató. Ha Zurek úr nem emlékszik semmire, akkor viszont Lalis asszonyt kell meghallgatnunk, ugyanis eh, Petinelli úr akkor nem volt hivatalban még. Ha ez egy formális kérés, akkor a titkárság majd ezt kezelni fogja, illetve dönt erről a következő koordinátori ülésen. Nagyon szépen köszönöm Zurek úr és Petineoli úr, nagyon érdekes volt a meghallgatás, köszönöm, hogy elfáradtak és válaszoltak a kérdésekre. És nyilván, ahogy szoktuk, még utólag írásos kérdéseket is kaphatnak.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 <coughs> Um, Kedves kollégák, akkor folytassuk a meghallgatásunk második felével. Nagy örömmel üdvözlöm Sostel Béke urat, aki miután a klímával, az éghajlat kérdéseivel foglalkozóan egy új főigazgatóság létrejött, ennek a vezetője. Először megadnám a szót, hogy néhány bevezető gondolatot osszon meg velünk, és utána a kérdések. Köszönöm szépen, elnök asszony, üdvözlök mindenkit, nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek. És nem meglepő, hogy elsősorban a CO2 részével foglalkozom a történetnek, és nem az NOx-el. NOx -el. Én írásban is megadtam a kérdéseikre a válaszaimat, majd ezekre is rátérhetünk, de addig is eh, engedjenek meg eh, bevezetőképpen három pontot ismertetni. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez az eszköz mennyire fontos volt a 2020-as célok teljesítése szempontjából, abból a szempontból, hogy a 2030-as célokhoz is közelítsünk. Tehát ezek az eszközök mindenféleképpen helyeslendők és hozzájárulnak az emisszió csökkentéshez, amiről az államfők megállapodtak, illetve amire vonatkozóan jogszabályok is megszülettek. Három megjegyzést szeretnék tenni először is, ami a az emissziós teszt eljárások hiányosságait illetik. Tudjuk, hogy az NEDC az új európai menetciklus tesztre épülnek a jelenlegi eljárások, és ennek vannak hiányosságai. Az eredeti jogszabályok, az ezzel kapcsolatos javaslatok a 2000-ben már számoltak bizonyos problémákkal, a levegő minőség és az emisszió tekintetében. Tudtuk, hogy ez a tesztciklus nem ideális, viszont el kellett döntenünk, hogy vagy előrelépünk, vagy pedig tovább finomítjuk a tesztciklust, és utána lépünk tovább. Ez azonban túl időigényes lett volna, tehát úgy döntöttünk, hogy a CO2 célkitőzéseket az NEDC alapján fogalmazzuk meg, de ezzel egyidejűleg megkezdjük a munkát a WLTP egy új típusú globális tesztciklus területén is. Azóta ezt már elfogadtuk a bizottságon belül, a szakbizottság 2016. júniusában szavazott, most pedig a véglegesítése folyik ennek az eljárásnak. Ami nagyon fontos az új rendelet előkészítése szempontjából, ez a jövő évi munkatervünkben szerepel, egy új javaslattal is elő fogunk lépni a következő időszakra vonatkozóan, a 2030-ig és ennek alapját már a WLTP, tehát ez a globális teszt eljárás fogja képezni. És a, elsősorban, ami a teszt eljárások átláthatóságát és szigorúságát illeti, itt arra törekszünk, hogy a üzemanyagfogyasztási adatok is javuljanak, és ebből a szempontból kulcsfontosságú, hogy magunk mögött tudhassuk az NEDC-t, és áttérhessünk az új teszt eljárásra. Ez felveti a következő kérdést. A jelenlegi jogszabály 2020-ig az NEDC-re, az erre vonat, ezzel kapcsolatos tesztciklusra épül. Egyre nagyobb az eltérés a típus jóváhagyás és a valós világ között, és ennek számos oka van. A tolerancia értékek az NEDC eljárás keretében nagyon szerencsétlenek, és ezeket még mindig alkalmazzák, ezzel tisztában vagyunk. És becslések is vonatkoznak e-, erre az eltérésre vonatkozóan, de egyelőre nincsen egyértelmű bizonyíték, ami illegális manipulációra utalna a tesztek kapcsán, ugyanis tudjuk, hogy az NEDC maga sem tökéletes. Egyértelmű azonban, hogy a gyártók tettek már bizonyos lépéseket, és feltételezhetjük, hogy ezek nem feltétlenül járulnak hozzá a rendelet, illetve az irányelv szellemének érvényesüléséhez. Mit tudunk jelenleg? Nincsen végső bizonyítékunk, de tudomásunk van arról, hogy bizonyos vizsgálatok folynak már tagállamokban, az illetékes hatóságokkal kapcsolatban állunk, az adatainkat frissítjük, és azt tanulmányozzuk, hogy milyen következtetéseket lehetne levonni a WLTP szempontjából. Említettem már az új javaslatot. Egy megfelelő monitoring mechanizmusra van szükségünk, annak ellenőrzésére, hogy az új laboratóriumi tesztek megfelelően reprezentatívak-e a vizsgálandó időszakra vonatkozóan, és egy megfelelő monitoring mechanizmusra van szükség a VLTP-re vonatkozó keret rendeletben is. Reméljük, hogy minél előbb megszületik ez a rendelet az előkészítő munka jelenleg folyik a tanácsban, és reméljük, hogy a parlament támogatását is élvezni fogjuk annak megvizsgálására, hogy a WLTP laboratóriumi vizsgálatok kellően reprezentatívak-e. Időközben pedig egy piac felügyeleti mechanizmuson is dolgozunk, a VLTP egy ex-ante eszköz, de amint a jóváhagyás megszületik, a típus jóváhagyás, nyilvánvalóan a piacon is az úton közlekedő autók tekintetében is mérnünk kell a különböző értékeket. Tehát nagyon aktívak vagyunk, majd ez biztos, aki a kutatásért felelős, egy tudományos tanácsadó mechanizmust hozott létre, ami tanácsal szolgál a döntéshozók számára, konkrétan a CO2 és üzemanyagfogyasztás monitorozására, felügyeletére vonatkozóan. És ezt a mechanizmust a hónap végére kívánjuk előkészíteni, annak érdekében, hogy megfeleljünk a VTLP-nek, illetve hogy ezt a piacfigyelő mechanizmust is be tudjuk vezetni. Az írásos kérdések arra is rákérdeztek, hogy nincs-e eltérés, vagy valamiféle kompromisszum a levegő minőség és a klíma változási célkitűzések között. A jogszabály műszakilag semleges, ami a gépjárműveket illeti, és a gyártónak lehetőség van eldönteni, hogy hogyan csökkenti a CO2 kibocsátást. Tudjuk, hogy ez gyakran a motor égési teljesítményének javulását is jelenti, és az utagos kezelés is előírjuk dízelmotorok esetében. Ezek a megfelelő rendszerek aztán lehetővé teszik a megfelelő CO2 kezelést. Az új rendelet semmiféle állásfoglalás nem jelent a benzin, vagy dízel, vagy elektromos motorok tekintetében. A dízel járművek részaránya általában 50% körül volt, a benzin és a dízel tehát kb. fele-fele arányban oszlott meg. 2015 óta, tehát a rendelet óta azonban nem figyeltük meg, hogy a dízel gépjárművek aránya jelentősen emelkedett volna, miután a CO2 jogszabályt elfogadtuk. Ha szoros összefüggés tapasztalható a dízel gépjárművek növekedése kapcsán, akkor ez általában az adott tagállam adózási rendszeréből fakad. Az alacsony kibocsátású mobilitás stratégiáján is dolgozunk, és arra törekszünk, hogy ez megfeleljen a párizsi kötelezettségvállalásoknak, illetve az emissziós célkitűzéseknek. Az ezzel kapcsolatos célkitűzések az alacsony, illetve nulla kibocsátású gépjárművekkel kapcsolatos stratégiánk részét is majd képezni fogják, ami egy év múlva várható. Köszönöm szépen, és köszönöm a lehetőséget, hogy lehetőséget kaptam erre a bevezetőre. Gelbrande úr kap elsőként szót a jelentéstevők között. Köszönöm szépen Van Béken úr, hogy eljött hozzánk, és nagyon érdekes szerepe van a főigazgatóságon belül 2003-tól mostanáig. Szeretném megkérdezni, hogy konkrétan mi történt azóta, amióta a kollégái kollégájának, Zurek úrnak egy feljegyzést írt 2008. szeptemberében, amiben jelezte, hogy a óriási eltérés van a ciklus visszaélés és a kiiktatási stratégiák között. A Dicsi MV munkatársaként ön tisztában volt azzal, hogy mi történik, ennek ellenére 2011-ig tartott a bizottságnak, hogy megkezdje a munkát az RED-vel kapcsolatosan. Mi történt ez alatt a három év alatt? És eh, megpróbálta-e felgyorsítani ezt a folyamatot eh, időközben? Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy voltak olyan eh, újságcikkek, amelyeknek az volt a lényege, hogy megfelelőek ezek a tesztek, vagy sem. Ugyanakkor ez nem a DG Environment, hanem a, az Európai Bizottság különböző más főigazgatóságai voltak ezért a felelősök, ez velük együtt működtünk, de aktívan nem emlékszem arra, hogy ez pontosan hogy is volt, de ne, mi is feltettük magunknak persze ezeket a kérdéseket, kétféle kérdést. Egyrészt zavart minket az, hogy mi a helyzet a célok megvalósulásával, mert úgy gondoltuk, hogy jók a keretek, de ugyanakkor szerettünk volna világos bizonyítékokat arra vonatkozólag, hogy hogy működik a valóságban a rendszer. Tehát ezért próbáltuk a kollégáktól kideríteni a helyzet, mert nem voltunk ugyan közvetlenül felelősek, de mégis részben igen, tehát arra próbáltuk sarkalni a kollégákat, hogy a, felvegy, vegyék fel a kapcsolatot a kutatóközpontokkal, a nemzeti hatóságokkal, és vizsgálják meg azt, hogy mi a helyzet az Egyesült Államokban, ahol nagyon hasonló jogszabályt dolgoztak ki, tehát ott volt ezzel kapcsolatos tapasztalat. Mit tudok ehhez én még hozzáfűzni? Én szerintem mi nagyon odafigyeltünk arra, hogy nagyon erős és egymásnak nem ellentmondó jogszabályokat alkossunk meg a CO2 kibocsátás tekintetében és általában a levegő minőség védelmének kérdésében. Később aztán az Enterprise-os kollégáknak írta biztos egy levelet, amelynek nagyon fontos, amelynek nagyon fontos részét képezte a kibocsátási rész, és akkor már volt ugye a Digi Klíma is létezett. Most Folkenberg úrral esetleg ezt megvitatták-e, vagy valamilyen szinten frusztráltak voltak amiatt, hogy hogy néz ki a helyzet ezzel kapcsolatban? Válasz? Igen, ezt a szolgálat közi találkozókon időről időre felvetettük ezt a kérdést, de ahogyan elmondtam, én a levegő minőségért voltam közvetlenül felelős, és ezt a feladatot el is végeztem, de Karl Falkenberggel felvettem a kapcsolatot, és megpróbáltunk együttműködést kialakítani a DJ Enterprise, a DJ Grow öm, között, hogy a rendszerek egymásnak megfeleljenek, mert semmi értelme, hogyha a klímán dolgozunk egy oldalon, és ugyanakkor a mm, levegő minőség romlik. Igen, ezt én is így gondolom, és valóban ezt időről időre megvitattuk ezt a kérdést. Ön azt mondja, hogy nem volt összefüggés a CO2 kibocsátás és a levegő minőségi irányelvek között. Ön úgy gondolja, hogy miután mindig csak a CO2-re fókuszáltunk, ezért talán a többi mutatószám, ami a levegő minőséggel kapcsolatos, egy kicsit elhanyagolták ezek. Igen, én úgy gondolom, hogy ez így van, ugyanakkor ettől függetlenül ezt nem tudjuk adatokon keresztül bizonyítani, de mégis megpróbáltunk odafigyelni arra, hogy a dízel üzemű gépjárművek esetében ez megvalósuljon, de hát itt a technológiai semlegesség elvét is figyelembe kellett vegyük, és éppen ezért a levegőminőségi oldalról tudtuk ezt a dolgot nyomás alá helyezni. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves Veldek úr. Van egy kérdésem. Ezt már korábban is feltettem a többi főigazgatónak. Ön vajon megvizsgálta-e azt a lehetőséget, hogy milyen különböző uh, értelmezések uh, rejlenek a 2007-es uh, rendeletben, például azzal kapcsolatban, hogy mit jelent a normális alkalmazás, illetve a biztonságos technikai működés definíciója között ön, az ön számára ez eléggé meggyőző volt ez a definíció, és értelme van. Igen, a mi konkrétan CO2-es rendeletünkben ez a kérdést nem vetült fel, mert ott másfajta típus rendeletek voltak, amelyeknek az úgynevezett csaló eszközök, most hívhatjuk őket bárhogy, de hogy, tehát, hogy ezek ne kerüljenek be a körforgásba, tehát egy általános megfogalmazás vagy definíció volt a típus elfogadással kapcsolatban. Ezt egyébként a DJ Grós kollégák kezelték, és ezen a kereten belül dolgoztunk mi a CO2 kibocsátással kapcsolatban. Tehát ez nem volt specifikus, de az világos volt, hogy az illegális eszközöket nem lehet alkalmazni semmiféle módon az autóiparban a mi jogszabályi kereteink között. Köszönöm szépen. Esetleg volt-e valaha olyan gondolata önnek, hogy esetleg itt csalás valósulhat meg az emisszió kibocsátás kapcsán az autóipar részéről? Tehát ön gyanakodott-e azzal kapcsolatban, hogy valami esetleg nem működik, és hogy valami, valamit bűzlik ezzel kapcsolatban? Nos, igen. Tudjuk azt, hogy a CO2-es javaslataink kapcsán volt bizonyos fajta rugalmasság, amelyet lehetővé tett a jogszabály is. És pontosan ezért aggódtunk már akkor is, amikor ez a jogszabály megszületett. És később is ez okozta a problémákat. Tehát nem volt számunkra ez teljesen kielégítő vagy megfelelő, mert úgy gondoltunk, hogy a, maga a jogszabály is lehetővé tesz bizonyos fajta rugalmasságot, és ezt mi szerettük volna, hogy ez, hogyha ez alacsonyabb szintű lett volna. Köszönöm szépen. Esetleg valaha találkozott-e ellenállással az Európai Bizottságon belül azzal kapcsolatban, hogy az emisszió kérdését, tehát főként a NOx gépjárművek általi kibocsátását rendezik? Nem. Ilyet sosem tapasztaltam. Mi elmondtuk az érveinket, és a neutrális ciklus mellett adtuk, tehát azt, azt támogattuk. Természetesen azért minket nagyon zavart mindez, mert abban a pillanatban, amint kiderült az, hogy itt voltak kimondottan csalást elősegítő segítő eszközök, akkor mi épp olyan sokkos állapotba kerültünk, mint mindenki más. Karin szúr, köszönöm szépen. Kedves Dolbek úr, én nagyra becsülöm önt. El is olvastam a könyvét. Péter visszer együtt írta ezt a könyvet. Ez nem ezzel a szakbizottság munkájával kapcsolatos, de ettől függetlenül nagyon jól előadja a helyzetet, nagyon érthetően leírja azt, hogy mivel is foglalkoznak önök. Úgyhogy gratulálok ezért a könyvért. Ami pedig a mostani kérdéseinket illeti, világos, hogy miért is kell nekünk itt Európában magunkhoz ragadnunk a vezető szerepet a klímaváltozás kezelése kapcsán. Nos, hát nagyon sok területről érkeztek ezzel kapcsolatban erőfeszítések, és az Európai Unióban nagyon sikeresek voltunk a CO2 kibocsátás csökkentésében, de ugyanakkor nem tudom elképzelni azt, hogy ezek a nehézségek a CO2-vel kapcsolatban, illetve a sikerek a másik oldalon esetleg kollaterális problémákkal járnak. Nos, én úgy gondolom, hogy ez egyrészt érthető. Nem biztos, hogy egyensúlyt kell találni a CO2 és a légszennyezés között, tehát ez azért ez egy, ez a, kettő egyensúlyáról van szó, hát szagoljunk bele a levegőbe itt Brüsszelben, elképesztő, és ilyen szempontból nagyon sokat romlott a világ. Nos, annak ellenére, hogy a CO2-t sikerült csökkenteni, az általános levegőszennyeződés viszont nőtt. És mindezt úgy, hogy technológiailag elméletileg semlegesek vagyunk. Az Európai Unióban a tagállamok ugye alacsonyabb adózást vetnek ki a dízelüzemű járművekre, illetve adókedvezmények is vannak emellett, és ezért persze olcsóbban tudják előállítani ezeket az autókat, és így aztán az emberek vásárolják őket. Ugye a dízel a sokkal környezetszennyezőbb, és hogyha jól értelmezem, akkor senki nem figyelt oda ebből a szempontból a levegőminőségi vetületeire ennek a kérdésnek. Valóban. A közlekedés területén 2007-2008 terén a CO2 kibocsátás csökkent, nem olyan gyorsan, de azért ez csökkent, ezt már lehet mérni. Ugyanakkor, ahogyan ön is elmondta, ennek azért voltak mellékhatásai. Én ezzel kapcsolatban azt próbáltam elmondani, hogy hát milyen is itt a levegő Brüsszelben például a dízel és a benzinüzemű járművekre másfajta adóság, adósávok vonatkoznak, és a céges autóflották esetében is meg kell vizsgálni, hogy mi történik, ugyanis a cirkuláló autóknak nagyjából a fele valamilyen cégnek a tulajdonában van, és ezek majdnem mind dízelautók. Mi tudjuk azt, hogy nem kell támogatni a dízel üzemmódú járműket, de ugyanakkor azt is tudjuk, hogy bizonyos tekintetben rosszabb, vagy illetve jobb a, az egésznek, a, tehát a, a dízelüzemű járműveknek a teljesítménye. Úgyhogy a kettő között kell megtalálni az árkülönbséget, az Euró 6-os esetében már nincs is tulajdonképpen ilyen árkülönbség. Nos, hát ő nem az én kérdésemre válaszolt. Valóban volt olyan fajta nyomás, hogy a CO2 a kibocsátást csökkentsük. Ugye voltak az úgynevezett rossz vagy gonosz tagállamok, akik csökkentették a kibocsátást azon keresztül, hogy csökkentették az adókat ezekre a gépjárművekre vonatkozólag. De itt mi most nem erről beszélünk. A probléma az az, hogy miután a CO2 csökken, és mindenki úgy gondolja, ezt a dízelen keresztül jobban meg lehet valósítani, mint hogy a víz, illetve a benzinüzemű gépjárművek fejlesztésébe fektetnénk. Nos, mi a helyzet a bioüzemanyagokkal? Ugye azt mondtuk, hogy 10%-ot kellene kitennie ennek az aránynak, most viszont visszavonjuk mindezt, mert energiaintenzívebb mindez, és ez a élelmiszeripari problémákhoz vezethet, és így tovább. De hát ne felejtsük el, hogy azért az iparág ebbe, a, ebbe befektetett nagyon sok pénzt. Úgyhogy oda kell figyelni arra, hogy mi a célunk. Elképzelhető, hogy helyes a célunk, de mégis mintha túl szűk lenne. Ez nem elég, hogyha a következő a generációkra gondolunk, gondoljunk a szerencsétlen emberekre, akik ma kell, hogy éljenek. Össze kell hasonlítanunk a különböző jogszabályi háttereket. Mi nem látjuk azt, hogy a dízelüzemű járművek aránya megnövekedett volna, amióta elkezdtük ezt a politikát tulajdonképpen az általános fogyasztási szint csökkent az összes gépjármű esetében, mert egyszerűen aerodinamikailag, illetve más szempontból kevésbé nem fogyasztanak annyit. Aztán itt van a technológiai semlegesség kérdése, hogy vajon valamilyen fajta ö, gépjárművet jobban támogatunk-e meg, egy, mint egy másikat. Nos, a bizottságnak az volt a célja, hogy technológiai értelemben semlegesek legyünk. Természetesen a piacba nem akarunk beavatkozni, mind a CO2 fontos számunkra, mind pedig a levegő minőség. Ezért további ösztönzőket építünk be a rendszerbe annak érdekében, hogy ezek a mellékhatások, amelyek megjelennének, ezeket ne tapasztaljuk, de azt kell, hogy mondjam, hogy az adatok mindezt nem támasztják elő. Kevés az időnk, ne haragudjon. Bonifác asszony. Franciául fogok beszélni. A NOx és a CO2 kérdése két különböző DJ-hez tartozik a bizottságon belül. Ez számunkra elég furcsa. Mert mindenféle levegőszennyezés ellen egyformaképpen kell fellépni, Önök sokat beszéltek arról, hogy technológia értelmem milyen előrelépések történtek a CO2 kapcsán. A NOx problémáit mindenki ismerte, ezt az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2003 óta nagyon következetesen évről évre a jelentéseiben megjelentette, hogy milyen nagy problémát jelent a NOx az európai légszennyezős területén, akkor miért volt ez így a bizottságon belül, hogy ezek külön főigazgatóságokhoz tartoztak? Igen, köszönöm a kérdést. Én nem gondolom, hogy önmagában ez probléma lenne. Elmondom, hogy miért. A levegőszennyezőssel kapcsolatban nagyon világos határértékeink vannak a NOx kapcsán és mindenféle más kapcsán. Ez egy abszolút érték, amelyet nem lehet meghaladni, úgyhogy minden egyes alkalommal, amikor új autót helyeznek a piacra, akkor azt tesztelik, és ebből a szempontból ezt figyelembe kell venni. Amennyiben nem felel meg ezeknek a követelményeknek, akkor nem lehet piacra helyezni. Ezt láttuk egyébként a botrány kapcsán, később a Nemzeti Vizsgálóbizottságok is megvizsgálták azt, hogy még a CO2 tekintetében sem feleltek meg az előírásoknak, tehát itt az biztos, hogy egy jogszabály értelmezési problémával, illetve megvalósítási problémával állunk szembe. Ami a CO2-t illeti, minél alacsonyabb a fogyasztás, annál jobb a helyzet. Tehát itt nincs egy ilyen pont, hogy mikor engedjük meg és mikor nem engedjük meg a piacra helyezést. Ez a CO2 esetében nem így van, de a NOx esetében így van. Nos, ettől még a probléma itt van, ezt el is ismerem. Nem ez a baj, de mégis egy kicsit máshogy néz ki. Mert A NOx-ot ugyanúgy kellene kezelni, mint a CO2-t. Nos, hát a tesztek esetében világosan kiderült az, hogy mind a CO2, mind a NOx tekintetében a gépjárművek egyszerűen nem tartották be a vonatkozó európai szabályokat. És ezekre és ezeket a gépjárműveket nem mondták vissza a piacról. Nos hát ezt azért minősíteném. Ami a CO2-t illeti, semmiféle bizonyíték nincsen arra vonatkozólag, hogy bármi illegális tevékenység történt volna. Én nagyon remélem, hogy ez így is marad. Voltak olyan tevékenységek, amelyek még a rendszer rugalmasságon belül valósultak meg. Ezeket egy kicsit lehet, hogy túlfeszítették az autóipar részéről, de alapvetően itt nem történt jogsértés. Ez nem illegális, hanem rugalmas. Hát amikor mi autót vezetünk, és mondjuk rugalmasan közelítjük meg a, max, tehát a, a maximális sebességet, a sebességkorlátokat, hát magyarázzuk ezt el egy rendőrnek majd, hogy hát mi csak rugalmasak voltunk. Ez jogi értelemben így nem állja meg a helyét. Egy-egy jogszabály megvalósítását csak a jogszabályon belül értelmezett formában lehet biztosítani. Mi nagyon sajnáljuk, hogy ez így van, de ebben az, a bizonyos jogszabályban adott a rugalmasság kérdése. Itt túl széles értelemben biztosítottuk ezt a rugalmasságot, legalábbis ahhoz képest biztosan, amit ma tudunk már. Tehát itt hatékonyabbá kell tenni a rendszert. Az ötös válaszban ön azt mondja, hogy a GIC a Defeat device-ok esetében metodológiát, módszertant kell, hogy kidolgozzon. Ezzel kapcsolatban segítene az arra vonatkozólag, hogy a NOx és a többi kibocsátás tekintetében történt előrelépés. Nos, hát igen, mi megpróbáltunk a GIC tekintetében előrelépni, minden esetre Az egyik legfontosabb a, az, hogy hogyan vezet, tehát milyen, milyen hogyan, hogyan vezeti az autót az adott autóvezető. Ettől nagyon sok minden függ a kibocsátás területén is. Éppen ezért szerettük volna, hogyha tudományos tanulmányban alá támasztják azt, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy ezt a rendeletet pontosabban fogalmazzuk meg, hogy jobb legyen általános értelemben a megfelelés, de ez egyelőre még nem következett be, tehát itt van a NOx és a PM és a CO2 hollandul fogok beszélni. Üdvözlöm Önt! Szeretnék a CO2 kérdésre, illetve az NOx kérdésére kitérni megismételte, de az írásbeli válaszában is elmondta azt, hogy az Európai Bizottság nagyon keményen dolgozott azon, hogy a széndiokszid kibocsátást visszaszorítsa jobban, mint az NOx-et, és megerősíti azt, hogy a dízelmotorok esetében is van olyan technológia, amelyen mind a két normát el lehet eh, érni, viszont a gyártó dönt arról, hogy milyen befektetéseket lát igazoltnak. Az írásbeli válaszaiban arra is kitért, hogy 2000-ben a jogszabályozás főként a finompor visszaszorítására korlátozódott, és kevésbé az NOx-ra. Potosnyék úrtól Dimaszot és ezt hallottuk, viszont mégis különböző volt a megközelítés az Egyesült Államokban. Grantar úr itt volt szeptemberben az USA részéről, az EPA részéről jött ő, ő azt mondta, hogy a múltban voltak olyan érvek, hogy az EPA-nak választania kell a CO2 vagy az NOx kibocsátás csökkentése között kell egyfajta egyensúly. Mi ezt a két érvet elvetettük, mi úgy véljük, hogy van olyan technológia, amelyen lehet ö, csökkenteni az NOx-et, illetve a CO2-t is, és ez a mi megközelítésünk. Hogyan értékeli ön Grander úr kijelentését? válasz. Úgy vélem, hogy nagyon jó ez a válasz, mert már most látjuk azt, hogy az új technológia, amelyet az autóba építenek, a hibrid technológia, a plug-in hibridek, az elektronikus autók, elektromos autók, mind a széndiokszid kibocsátás, mind pedig a hagyományos szennyezőket, a NOx-et, illetve a filomport is jelentősen csökkentik. Tehát ez a technológia kihat erre a szegmentre. A kérdés az az, hogy a szabályozásoknak mire kell koncentrálnia, hiszen a elkövetkező 3-5-10 évben az autók nagy része benzin, illetve dízel alapú lesz, és ezért kell a szabályainkat erre fókuszálni. Az új javaslatban amely a jövő évben érkezik majd meg. Egyrésztről lesz e, egy e, nagyobb támogatás a zéro kibocsátás irányába, és lesz egy közepes e, szakasz a dízel, illetve a benzinautókra vonatkozólag. Kérdés, ha visszanéz most, akkor úgy gondolja el, hogy az Európai Unió túlságosan egyoldalú megközelítést alkalmazott? Másképp járnának-e most el? Válasz. Úgy vélem, hogyha egy tévedést tettünk, az, az volt, hogy a dízelautókat túlságosan előtérbe helyeztük, a dízel um, adó kedvezményekkel ennyire vonzóvá tettük ezeket az autókat. Ez nem az, ez, ez EU, amely itt uh, intézkedett a tagállamok ezek, de mégis kollektívan Európában egy olyan jelzést adtunk, viszont az usa ez nem így volt, a dízelt nem helyezték előtérbe a, a benzinnel szebben, és ezért sokkal kevesebb volt a dízelautók aránya ott, és a gyártók mégis megpróbálták ezt erőltetni ott, mindezek következményeivel együtt. Kérdés, az EU-ban párbeszédet folytatni kell a tapasztalatokról, a jóváhagyásokról, a tesztekről, Önök ezt értékelnék, majd válasz. Szorosan együttműködünk az USA-val, és azokkal az államokkal is, amelyek a leginkább progresszívan szabályoznak, például Kaliforniával. Rendszeres együttműködésünk van, kérdés. Konkrét eredményt is vár, várnak ettől? Igen, ezt várjuk ettől. Van egy hatástanulmány is, amelyet majd előterjesztünk jövőre de célunk az az, hogy a tagállamokkal, az USA-val együttműködjünk. Uh, Mr. Federley. Federley úr, köszönöm szépen, és köszönöm, hogy ilyen sok értékes információval szolgáltak a meghallgatásunkhoz. Mert hallhattuk korábban azt, hogy 2008-ban a DJ Enterprise eh, elmondta azt, hogy a jelművek jelenlegi szabályozása, tipás jóváhagyás egy szabályozási kudarc nem hozza a várt eredményeket. Egyet, egyértelmű az, hogy a PEMS eh, eljárást a teljes Euró 6 előtt be kell vezetni. Miért nem sikerült eh, eredményeket elérni az ellenőrzések kapcsán, a jogszabályok kapcsán. Ön azt mondta, hogy eh, ha sokkal jobb helyzetbe kerülhetünk volna ezáltal. Van -e egy intézményközi probléma a DJM és a DJM között? Milyen volt a vita? Kaptunk információkat már 2000 elejétől kezdve, hogy voltak különbségek a valós vezetési eredmények, illetve a teszt eredmények között. A egész eljárás késedelmet szenvedett. Mit gondol ön arról, hogy mi történt a DJ Enterprise-nál? Válasz. Igazából a jogszabályozásban azt látjuk, hogy egyre inkább ki szeretnénk egészíteni a laboratóriumi teszteket a valós körülmények eredményeivel. Ez volt a megközelítés. Akkoriban ez egy újfajta jogszabályozás volt, nem volt semmilyen tapasztalatunk ezzel kapcsolatban Európában. A porszívók, a hűtők esetében mindig termék alapú a tesztelés, ez laboratóriumban történik, a valós vezetési körülmények között történő tesztelés, ez teljesen más. Láttuk azt, hogy szükség van erre, mert felfigyeltünk arra, hogy nem igazán javult a levegő minősége, legalábbis nem olyan üteme, hogy szerettünk volna, és ezért egy plusz szabályozás kellett. Idő kellett ahhoz, hogy ezt elérjük, és örömmel mondhatom azt, hogy az RDE megközelítés most már össze van kötve a laboratóriumi teszteléssel. Kérdés, hát térjek majd még vissza erre, de még van egy kérdésem. Az ötös kérdés adott írásbeli válaszában azt mondja, hogy a kiiktató berendezések vagy stratégiák a rendelet értelmében tiltottak. Úgy tűnik, hogy ha ezt megvizsgáljuk, akkor itt is különbség van a DJ Enterprise felfogása, illetve a DJ MV felfogása között, hiszen a kiiktató stratégiákról is beszél a válaszaiban. A kérdés az az, hogy a jogalkotás, a jogszabály vonatkozik-e a kiiktató stratégiákra is? Válasz. Úgy vélem, hogy megfelelés szempontjából a berendezés az, amely teljes mértékben illegálisnak minősül és tiltott. Vissza kell térni a szabályozói kontextushoz, és a DJ Klima mit gondolt erről, de elmondható az, hogy a nemzeti hatóságoknak átfogó keretre van szükségük, amelyeken belül működhetnek, és ez a keret megvan, és ezt sikerült létrehoznia, kezelnie a DJ Enterprise-nak. A kérdés, amit ön feltette, azt inkább a DJ Enterprise részéről kell megválaszolja. Mi igazából szerettünk volna lehetőlegében hozzájárulni a környezetvédelmi eredményekhez. A levegő minőség kapcsán nem sikerült ezt elérni, és szomorú az, hogy mi nem sikerült ezt elérnünk a nagyvárosi területeken, az új Euro 6 kapcsán megpróbáljuk ezt elérni. Ön említette azt, hogy a jogszabályozásunk a termékek tesztelésén alapul, amelyek termék alapúak. Úgy gondolja-e, hogy számos termék esetében például porszívók, mosógépek esetében is lehet-e ilyenfajta jogakotói hiba esetlegesen válasz. Én nagyon pragmatikus vagyok. Az autóenergia intenzív felhasználási termék ezen kívül kibocsátással is jár. Tehát én inkább csak ezekre a termékekre koncentrálnék, de pontosan ez volt az a pont, amikor megkérdeztük a, a szakértőket, hogy álljanak el a tudományos válasza. Ők azt mondták, hogy túlságosan nagy a variáció, 30-50 százalékos is lehet a variáció a laboratóriumi tesztekhez képest. Tehát azt kértük tőlük, hogy adjanak tanácsot, hogy hogyan lehet ezt majd a jövőbeli jogalkotásba belevonni, mert tényleg azt szeretnénk, hogyha helyesen járnánk el. Konyacska asszony. Köszönöm szépen. szeretnék visszatérni arra, amit ön mondott az USA-val történő együttműködésre. Ön azt mondta, hogy együttműködnek. Mik a legújabb információik Kaliforniából az Audi kibocsátás botrány kapcsán? Mennyire megbízható a kiktató berendezésekkel kapcsolatos információ az Audi-ban. Beszéltek-e erről az usa partnereikkel? Kérdés. Köszönöm, hogy felveti ezt a kérdést. Új fejleményről van szó. Azonnal felléptünk, elkezdtünk vizsgálódni az usa kollégáinkkal, hogy mi igaz ebből, milyen tényszerű bizonyítékok vannak. Ez idején még nem kaptunk komoly választ erre. Néhány napja ismeretes ez de mi is meglepődtünk, mint bárki más, hogy ez az Audi márka esetében is felmerült. Kérdés, úgy véli-e, hogy ha már lesznek kézzelfogható eredmények, akkor ezeket majd átadják nekünk, ennek a vizsgálódó bizottságnak? Válasz, átláthatóságra törekszünk, megvizsgáljuk azt, hogy mennyire megbízható a válasz, de általában beszélünk minden érintettel, hogyha tényleg tényszerű bizonyíték van arra, akkor ezt fel fogjuk használni. Nem kívánjuk ezt senki elő sem eltitkolni. Kérdés? mit gondol arról a tényről, hogy a kibocsátási botrány miatt Európában nincs igazi európai adat. Ez kihatással lesz majd a Párizsi Klímaegyezményre? Nem csak, hogy nem vagyunk szavahihetőek, de nagyon nehéz is így számolni, mert sokkal több botrányra derül fény ön mit gondol erről a Párizsi Egyezmény tükrében? Köszönöm a kérdését. Minden évben jelentést készítünk a kopra. Most Marrakesben lesz majd ez az Európai Követvedelmi Ügynökség, illetve a bizottság egy jelentést készített, és ebben a jelentésben a benzin eladására támaszkodunk, nem pedig az autók eladására. Azt mondhatjuk, hogy a kibocsátási céljaink jó ütemben haladnak, jó irányba haladunk. Ezekre nem hat ki. A számításainkra nem hat ki az új fejlemény, mert itt benzin alapú, a benzin aladására alapozunk a számításoknál. Kérdés, utolsó kérdésem. Ön azt mondta az imént, hogy a jogszabályok végrehajtása ahhoz vezet, hogy jogszabályokat hozunk létre, amelyek végrehajthatóak. Ezeket nem lehet kijátszani. Az ön tapasztalata alapján, a politikai vagy élettapasztalata alapján képesek vagyunk egyetlen olyan jogszabályt létrehozni, amelyet nem lehet kijátszani? Tegnap azt hallhattuk, hogy lesz egyfajta tolerancia a konformitási tényezőben. Ez mind azt jelenti, hogy lehetnek kiskapuk. Biztos-e abban, hogy egy olyan szöveget létre tudunk hozni, amelyet nem lehet kijátszani? Válasz. Még mindig reménykedem, azután, hogy nagyon sok tagyalást folytattam a parlamenttel és a tanácssal, de mindannyian tudjuk, hogy a trialógusoknál kompromisszumok születnek, és ezek nem mindig vezetnek egyértelmű nyelvezethez. Néha a legtöbb esetben ezek a kompromisszumok nem vezetnek általában problémákhoz, de ebben az esetben a tolerancia, amely az tesztciklusra vonatkozott, ez rugalmassághoz vezetett egy olyanhoz, amelyet inkább el kellett volna kerülni. Tehát a következő jogszabályozásunkban jövőre maximálisan figyelni fogunk arra, hogy ezt a tapasztalatot elkerüljük, és mindenképpen mi reménykedünk a konstruktív együttműködésben, akkor is már, amikor a végső tagyalásoknál tartunk a parlament és a, és a tanács között. Bléda asszony, szeretnék visszatérni az időben 2005-ig, amikor ön nem csak a klíma aspektusért, hanem a levegő minőséget is felelt. Amikor az Európai Bizottság az eurót beterjesztett, akkor nem volt semmilyen új NOx adat, viszont voltak bizonyos forgatókönyvek, amikor a hatástudományba belefoglalták az NOx-et. A DJ Envy javasolja azt, hogy az euró 5 javaslatba belevegyék-e az NOx-et. Javasolták-e ezt? válasz. Intézményközi konzultáció volt, főigazgatóság között konzultáció volt, és nem igazán emlékszem már arra, hogy milyen javaslatok voltak, de a hatástudomány maga része az ilyenfajta vitáknak, és az eredmények alapján, amiket begyűjtöttünk, egy kollektív döntést hoztunk létre, hogy az A, B vagy C javaslatot választjuk-e hat frissítsem fel az emlékezetét. Különböző forgatókönyveket tesztettek a 182, illetve 220 mg esetében. Először azt mondták, hogy elméletben ezeket a célokat el lehetne érni, és voltak becslések és a költségek szempontjából. Figyelembe vették az elérhető technológiát 2005-ben, és úgy becsülték, hogy a 75 mg esetében 590 eurós plusz költség lenne. Bizonyára emlékszik a konzultációkra, vagy akár ezt is küldhetné nekünk, elkötetni azt, hogy milyen, mi, mit mondott akkoriban a DJ MV válasz. Megvizsgáljuk azt, amit elmondott, és visszatérünk erre, de a költségek egy autó esetében, és ami egy hatástudományhoz kötődik, ezt most is elvégezzük, mert mindig van egy költség, amely rövid távon magas, de sokkal alacsonyabb lehet ez hosszú távon. Hogyha ezt jól kalibráljuk, akkor eh, ez a megoldás, amit keresünk. Tudjuk például azt, és mindannyian tudjuk azt, hogy az elektromos autók esetében sokkal több ezer euróba kerülnek egy átlagos dízel vagy benzin autóhoz képest, és ez az elem, amit mi figyelembe veszünk, amikor kollektív javaslatot teszünk. Kérdés, a költség persze csökken idővel, és a javaslat azonnal nem lépett életbe, tehát várható volt az, hogy a költség alacsonyabb lesz, a parlament perspektívájából azonban vannak kétségek annak irányában, hogy esetlegesen a bizottság nem akart NOx célt kitűzni, és a és ezért a DJ Enterprise sem követte annyira a végrehajtást választ. Hát nem igazán tudok egyetetni a második részével annak, amit elmondott. A várható költségnövekedést megvizsgáltuk ABC forgatókönyv szempontjából, de mi ami azt mondani, de azt mondani, hogy, hogy nem akartuk túlságosan szigorúan végrehajtatni ezt a jogszabályt, ez túlságosan messzire mutat, meg kell felelni a jogszabályoknak, viszont nagy az egyensúlytalanság akkor, amikor EU szinten előnénk valamit, és ami a tagállamokban történik. Tehát ezt kell megvizsgálnunk. Kérdés? Hasznos lenne a szakbizottságunk számára, hogyha a DJ MV válaszát megadná a főigazgatóság közötti konzultációban. Még az Audi-ról kérdeznék. Ön azt mondta, hogy nem kaptak még semmilyen választ Kaliforniából, nem tudják azt, hogy van-e e, kézzelfogható bizonyíték a kiiktató berendezésre. Mi lesz akkor, ha meg lesz a kézzelfogható bizonyíték? Elképzelhető az, hogy ezeket az autókat még ebben az évben is eladták az EU-ban? Mit kell tenni? a tagállamok részéről. Ha, ha ezt nem tették meg a tagállamoknak, tagállamok, akkor a bizottság fog-e valamit tenni? Válasz. Az ideig csak újságcikkekre támaszkodtunk, de mindenképpen várjuk a hatóságok hivatalos válaszát. Ezen kívül, hogyha megjön a válasz, és arra mutat a válasz, hogy illegális tevékenység történt, akkor fel kell lépni, ezt nyomon kell követni. De még nem járunk ott egyelőre, mert ahogy mondtam, a CO2 esetében nagyon nagy a tolerancia határ az nadc e nél tehát meg kell vizsgálni azt, hogy mi is az, ami a vita tárgyát képezi. Ez ideig az amerikai kollégáinktól nem kaptunk semmilyen fajta meggyőző eredményt erre vonatkozólag. Evi asszony. Grazie, Presidente. Buongiorno. Köszönöm szépen. A hármas számú válaszsal kapcsolatban, ahol ön elmondja, hogy annak ellenére, hogy vannak természetes különbségek a különböző európai bizottsági főigazgatóságok, az Európai Parlament és az Európai Tanács között, végül is a rendelettel kapcsolatos euró 5, euró 6-os megállapodás elfogadhatónak tekinthető. Ugyanakkor Világos volt az már évek óta, hogy az NDC teszt nem képviselheti a valóságokban a reális vezetési körülményeket, és már akkor is voltak alternatív tesztmódszerek, mint például a, a közlekedési szektorban alkalmazott tesztek, miért nem döntöttek ezzel azonnal amellett, hogy más mérési rendszereket fognak alkalmazni, és a CADC rendszert azonnal bevezetik? Well, we have to work on, on the... Foglalkoznunk kell az ex-ante tesztekkel, illetve a monitorozással is, amint a az autó forgalomban került. Én tudom, az NEDC-vel kapcsolatban is voltak kritikák már akkoriban is, de nem volt ennek alternatívája. Gyorsan kellett eljárnunk, és jóváhagyást kellett kapnunk az ENSZ ECE e eljárásai kapcsán is, amely nagyon ö, ö, ö, szigorú eljárás. A VLTP már majdnem európai szabályá vált. Miért nem volt alternatíva az NRDC-nek? Volt egy alternatíva már, ezt alkalmazták is. A valós Common Optimist Driving Cycle. Ez egy olyan teszteljárás, amelyet a múlva már alkalmaztak, és ma is alkalmazzák ezt. még például a, a közlekedési szektor kibocsátás csökkentésének vizsgálatakor a bizottságnál is alkalmazzák ezt, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnél is alkalmazzák ezt. Ez egy alternatív teszt. Miért nem alkalmazták ezt, mint alternatívát? Válasz. Meg kell különböztetnünk a teszt ciklusok között, amiket alkalmazunk a jogszabályok kapcsán, és ahol van egyfajta megfelelési ellenőrzés is, ha ez nem jó, akkor az autót nem lehet forgalomba hozni, és vannak olyan tesztciklusok is, amelyek a laboratóriumokban léteznek, nagyon más fajták, némelyek pontosak, némelyek kevésbé, de hogyha ezek nincsenek a jogszabályban rögzítve, akkor ezek alapján nem lehet a megfelelési eljárást még elvégezni. A megfelelési eljárás, amelyre mi alapoztunk a jogszabályunkat, azaz NEDC, és utána pedig a VLTP. A többi teszt, amely elérhető volt, az nem volt benne a jogszabályokban, és ez korlátozta a képességeinket. De hogy a kérdésnek második pontjára válaszoljak, az RDE tesztel most már a klasszikus szennyező anyagokat is tudjuk tesztelni, hogyha tanást kapunk a szakértőktől arra, hogy a CO2 hogyan lehetne ezt alkalmazni, akkor ezt alkalmazni fogjuk. Ön azonban nem gondolja azt, hogy miután nem választották már akkor a jobban működő tesztrendszert, ezzel hozzájárultak ahhoz, hogy az egész rendelet megkerülhetővé vált, és hogy esetleg ezért támogatta az ipar is. Hiszen az NDC teszt nem igazán reprezentatív, és ráadásul hatalmas rugalmassági biztosítékokat építettek be a híres Golden Cars-ok megjelenéséhez vezetett? Nem gondolja ön azt, hogy esetleg ez megalapozott, hogy ezt mi ma felvetjük? Én teljes mértékben támogatom a különböző tesztciklusokat laboratóriumi és egyéb körülmények között, de a jogszabálynak bizonyosságot kell teremteni az ágazat számára is, hiszen ők gyártják az új autókat. Tehát a kezdettől fogva tudniuk kell, hogy milyen lesz, milyen legyen a végtermék. Sajnos tíz évig tartott, hogy átérjünk az NLDC-ről e a VLTP-re, de hát ez előfordul, hogy a jogszabályalkotásban ilyen nehézségek adódnak, különösen amikor egy megfelelési ellenőrzést is bevezetünk, ami meglehetősen szigorú. Ez tapasztalható a közelmúltban. Ezt a jogszabályok nem tartalmazzák, és egyértelmű különbséget kell tenni a laboratóriumi tesztek, saját preferenciák szerint készülő tesztek között, illetve a jogszabályokban szabályozott tesztek között a jövő tekintetében. Elnök, köszönöm szépen, a második kört megnyitom. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyértelmű kérdésem lesz. Nem tudom, hogy a válasz is ilyen egyenes lesz -e. Milyen intézkedéseket kellene hozni annak érdekében, hogy ez a botrány még egyszer ne ismétlődhessék meg? Azt hiszem, hogy a rugalmasságot, a toleranciát az NEDC keretében létrejött rugalmasságokat meg tudjuk akadályozni a VLTP keretében. ha nem a tesztciklussal kapcsolatosan adódnak rugalmasságok, erre vonatkozóan a jogszabálynak kell rendelkezni, ez a javaslatunk. És amit eddig megfigyeltünk, problémát ki kell iktatnunk. A CO2 emissziók kapcsán fontos megemlíteni a vezetési magatartást is ha van valakinek egy környezetbarát járműve, de azt agyonhajtja, akkor az emisszió változatlanul magas lesz. Tehát fontos a vezetők felkészítése is, fontos azt is ösztönözni, hogy ne használják városi forgalomban az autókat. Tehát számos kérdéssel kell foglalkoznunk, de a lényeg az, hogy a vét LTP és az új típus jóváhagyási rendelet, aminek a tervezete már az asztalon van, remélhetőleg egy teljesen más képet fog festeni a gyakorlatban a mostanihoz képest. Tehát ebből azt szűröm le, hogy a következő javaslat nem lesz elegendő, további intézkedésekre lesz szükség, itt még a tudományos tanácsadó testület tanácsára várunk a valós emissziós értékek kapcsán. Tehát itt különbséget kell tennünk a CO2 és a hagyományos szennyezés között. Éppen ezért hoztuk létre ezt a bizottságot, most várjuk a véleményüket, ami a hónap végére megszülethet. Hogy ha ez kellően kiérett, kiérlelt, feltetőleg ez a rendeletben is meg fog jelenni. De lépésről lépésre kell haladnunk. Először is a rugalmasságokat kell felszámolnunk az új jóváhagyási rendszerből, és a tudományos véleménytől függően dől majd el, hogy ez szerepeljen-e az új jogszabályban vagy sem. Köszönöm szépen. Az utolsó kérdésem, meg tudnál mondani, hogy a tagállamok milyen szerepet játszhatnak az új bizottsági javaslat előterjesztés kapcsán. Támogatják-e ezt a tagállamok, vagy pedig kicsi langyosabb a hozzáállásuk? Itt minden tagállammal konzultálunk, minden érintett félel, számos véleményt igyekszünk összegyűjteni és összesíteni a hatásvizsgálat keretében. Szerintem minden tagállam elismeri, hogy vannak problémák, és ezeket az emissziós problémákat kezelni kell. És a gépjárművekre vonatkozó jogszabály keretében ez nem volt, ez a probléma megoldás kellően eredményes. Itt a forgalom, irányításról is gondolkodnunk kell, arról, hogy a városok hogyan szervezik a közlekedést, tehát ezek mind nagyon fontos kérdések az emisszió, CO2 emisszió szempontjából. Köszönöm a válaszait. Az elhangzott viták, amelyek eh, akkor eh, zajlottak, amikor a DG Envy eh, munkatársa volt, eléggé érdekesek voltak. Itt a bizottság különböző elemei, részlegei hogyan értesültek, vagy, vagy hogyan kaptak bármiféle figyelmeztetést, hogy esetleges visszaélések vannak. Itt most gondolok a könnyű és a nehéz gépjárművek közötti különbségről. Az utóbbiaknál a gyártóknak információt kell adniuk arra vonatkozóan, hogy ilyen hatástalanító vagy védő berendezések alkalmazása kerültek-e, viszont könnyű gépjárműgyártóknak nincs ilyen kötelességük. A különböző főigazgatóságok, vagy az MV, jól lehet, nem ő volt az illetékes, értesült-e az ilyen vitákról? Én pontosan most nem emlékszem, hogy voltak-e ilyen viták, minden esetre nehéz gépjárművek egy teljesen más dolog, és például a traktorokba beépített berendezések a költség minimális hányadát képviselik egy könnyű gépjárműhöz képest. De rátérve a könnyű gépjárművekre, illetve a hagyományos emissziók vagy kibocsátások a nehéz gépjárművek esetében ez az DG Enterprise illetékességi körébe tartozott. Tehát a DG Enterprise ezzel a szemponttal foglalkozott, de a fogyasztói szempontokat is figyelembe kell venni, hiszen a fogyasztók is egyre inkább a környezetbarátabb gépjárműveket vásárolnak, és nem csak az ár a meghatározó. Ezekkel a kérdésekkel külön részlegei foglalkoztak a bizottságnak hogyan lehet biztosítani azt, hogy miután az minőség és a klíma megfontolások és azzal kapcsolatos célkérdések szorosan összefüggnek, van-e arra vonatkozóan javaslata, hogy hogyan lehetne egy összbizottsági szemléletet érvényesíteni? Az én tapasztalatom az elmúlt évtizedek során az, hogy a gépjárművekkel kapcsolatos hatásvizsgálat egy közös munka a bizottság részéről. És jelenleg most éppen egy ilyen munka zajlik. Nem jöhet vissza az a régi gyakorlat, hogy az egyik főigazgatóság előáll egy tervezettel a semmiből, és a jelenlegi alelnöki struktúra a bizottságon belül jelentősen javított az információ cserén. Tehát ilyen megközelítéssel fogjuk jövőre elkészíteni a javaslatunkat, Kán Heinz. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes ez a vita. Azonban úgy tűnik sajnos, hogy megint nem fog sikerülni a dolog. Igyekszünk a klíma célkitűzéseket teljesíteni, csökkenteni az egyik gáz kibocsátást, miközben a rendszer talán a dízelt, motorokat részesítette előnyben, amire ön azt mondta, hogy az adózás miatt is sor kerülhetett. De tudjuk az NOx problémát, a, meg kell említeni a bioüzemanyagokat, ezek második generációs változatait, óriási mértékben felfutott az etanolgyártás, komoly beruházásokra kerül sor, miközben aztán most kezdünk ráébredni, hogy talán nem ez volt a legjobb megoldás, már ami az etanol üzemanyag célú felhasználását illeti, tehát itt új technológiák is születnek. Itt munkahelyek teremtődtek, beruházásokra került sor, ezeket nem akarjuk kidobni. Tehát a következőre várom a, várom a válaszát. Mi lesz a következő lépés? A vizsgáló bizottság folytatja a munkáját, a jogszabályok lassan változnak, miközben az autóipar úgy tűnik, hogy nem várna, nem arra várna türelmetlenül az igazgató tanácsi termekben, hogy mi hogy döntünk majd. És 2020-ig akár 20 új elektromos autómodell is születhet. Tehát ennyit a technológiai váltásról. De tehát csökken a CO2, ön is említett a nulla kibocsátású járműveket, az ágazatban is mindenki próbál élen járni. De mi történik addig is? Az elektromos autók akkumulátorgyártást feltételeznek. Mi történik majd a használt akkumulátorokkal? A litium kivonás terén mi várható? ha ezt nem jól oldjuk meg, akkor ennek igen súlyos ökológiai hatásai lehetnek. Számos szempontból ön az egyik motorja a klímapolitikának, de hogyha itt elhibázunk valamit a hogy megtörtént az NOx-el, vagy pedig az első generációs bioüzemanyagokkal, akkor mi garantálja azt, hogy az akkumulátorok esetében nem követünk el hasonló hibákat? Számolnak-e ilyen hatással? Az elektromos járművek elterjedésével nyilvánvalóan maga a közlekedés nem lesz elsődleges CO2 kibocsátó, de egy sor egyéb probléma fog előadódni. Tehát először mondjuk a károkozókat kiírtjuk, de aztán mit csinálunk a ragadozókkal. Erről rengeteget tudnék mondani, viszont a technológiai semlegességet meg kell említeni. Valóban számos technológia létezik a gépjárművek CO2 kibocsátásának csökkentésére, az aerodinamika révén, vagy a motor, a gumiabroncsok továbbfejlesztése révén. Ezeket a lehetőségeket mind ki kell használni. Ezért a technológiai semlegesség mindenféleképpen egy védhető, alapvető megközelítés. Ami pedig az elektromos vagy a nulla kibocsátású járműveket illeti, Ezeknek megvan a piaci lehetősége, ha megnézzük, hogy minél több ilyen jármű fog közlekedni, úgy fog csökkenni a költség, úgy fog csökkenni az áruk. Tehát a technológiai semlegesség továbbra is egy fontos elv, de ez egy olyan piacérés, amit támogatnunk kell. Van egy harmadik szempont is, Nézzük meg, hogy mi történik Kínában például. Lehet, hogy ők lesznek a legnagyobb elektromos járműgyártók a nem is túl távoli jövőben. És most a kérdés úgy merül fel, hogy el akarjuk-e veszíteni az ezzel kapcsolatos lehetőségeinket, vagy sem. Eddig az európai járművek a legCO2 barátabb járművek, és további területen is szeretnénk előrelépni. Egy dologban azonban nagyon biztos a bizottság, hogy el akarjuk kerülni a visszamenőleges hatályú jogszabály al- alkotást. Egyik napról a másikra nem lehet megváltoztatni a jogszabályt, és nem sodorhatjuk veszélybe azokat a beruházókat, akik például a bioüzemanyagokba fektettek. Ez egy kérdés volt csak részemről. A jogszabályaink és a célkitűzéseink kapcsán egy sor olyan tevékenységre került sor, amelyek így visszatekintve nem bizonyultak túl bölcsnek. De most itt visszatérve az akkumulátorokra, gondoltak-e arra, hogy a litium feldolgozás vagy kivonás hogy fog történni, amint rengeteg használt akkumulátor kerül majd előre. Szerintem ez egy óriási problémát vetít előre. Az akkumulátorok újra feldolgozása nyilván az, nyilvánvaló lépés, és számos vállalat már befektet ebbe az üzletágba, az akkumulátorok összegyűjtése, cseréje már most is történik, tehát ezt nem vonhatjuk ki a normál hulladékfeldolgozásból. A kérdés az, hogy ha a megújuló energiaforrások hurkát vagy, vagy, vagy körét zártá tudjuk tenni, akkor ebből egyetemű előnyök származhatnak. Az Energia Unióban is ezt kívánjuk tenni a 2030-as célkitűzések kapcsán. Látunk jövőt a feltölthető járművek kapcsán, de egyelőre a megújuló energiaforrások az összigény, energiaigény 2%-át fedezik, csak a többit is valahogy biztosítani kell. Itt még rengetegen jelentkeztek, úgyhogy kérem, hogy röviden fogalmazzanak. Debeke úr, Végül is a szakbizottságunk célja, hogy megakadályozzuk a további botrányokat, felhasználva az eddigi tapasztalatokat, hol voltak joghézagok, joghézagok Tudjuk, hogy a tagállamok sem tettek meg minden tőlük telhetőt, de hát ön a bizottságot képviseli, úgyhogy én konkrétan valami olyasmit kérdeznék, amire már a kollégák is utaltak. Ön szerint a DG Envy-t terheli-e felelősség a típus jóváhagyási jogszabály kapcsán? El tudtuk volna kerülni ezeket a botrányokat? Hallottuk, hogy néhány kormányhivatalnok pontosan ismerte a ciklus kiátszási jelenséget, tehát nem kellene esetleg a kormányhivatalok, illetve a bizottsági tisztségviselők gondolkodás módját is egy kicsi átalakítani. Ez egy hipotetikus kérdés. Nyilvánvalóan, hogyha jogszabályalkotókra rákérdez, ez a tanács és az Európai Parlament. Minden főigazgatóság megjelent a tanács előtt, illetve a parlament előtt is, tehát a végső döntések két testületé volt. Én most nem a jogalkotási gyakorlatról kérdeztem, hanem annak előzményéről, tehát amikor a bizottsághoz levelek érkeztek a ciklus kiátszásokkal kapcsolatosan, amikor ez az információ már keringett a bizottságon belül, lehet, hogy ez hipotetikus, de nézzük meg az Egyesült Államokat. Említette, hogy tanulhatunk az ő példájából, vagy, vagy tanulsa, tapasztalataiból. Ott egy egyértelmű törvény született, a tiszta levegő törvény. Ennek része a piacfigyelés is. Nem kéne nekünk is valami hasonlót tennünk? Nem lehetne egy tiszta és biztonságos gépjármű rendelet a címe ennek a jogszabálynak? És ezzel talán egyéb visszaéléseket, csalásokat is megakadályozhatnánk. Ez egy nehéz kérdés, de azt mondanám, hogy ez talán kevésbé a függetlenséggel függ össze, sokkal inkább a jogalkotás, a jogszabály pontosságával. Az USA szabályozása más. Az egész folyamat elsősorban a megfelelősi, rendeletek vagy rendelkezések pontosságából fakadt. Mi igyekszünk minél pontosabb jogszabályt alkotni, és nyilván jó, hogyha van egy független intézmény, de ennek megfelelő jogi alapot kell teremteni. Tudjuk, hogy az NLDC-t e túlságosan kihasználták, viszont nem volt jogi alapja annak, hogy akár a bizottság, akár a tagállami hatóságok be tudtak volna avatkozni. Köszönöm szépen. Zorinho úr. Dobrigád, obrigado, Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm a főigazgató úrnak is, hogy eljött. Most egy olyan munkafázisba érkeztünk ennek a vizsgálóbizottságnak a munkájának a szempontjából, amikor megpróbáljuk megérteni azt, hogy pontosan mi történt, és hogy mit kell kiavítani a jogalkotás szempontjából. Tehát minket a jövő érdekel. Fontos az, hogy a jövőről beszéljünk, és arról, hogy a kibocsátás kereskedelem is hogyan kapcsolható be ebbe az egész rendszerbe. Itt vannak olyan módosítások, amelyeket konkrétan én javasoltam, és ennek az a lényege, hogy az innovációs alapnak egy részét konkrétan a közlekedési szektornak adjuk, mert nagyon fontos az, hogy tiszta energiaforrásokat támogassunk. Egy technológiai központ kialakítására van szükség, és elképzelhető az is, hogy ennek az alapnak egy részét erre a rendkívül fontos szektorra kell költenünk. Mit gondol ön erről? Vagyis arról, hogy az ETS rendszert egy környezetbarátabb technológia kialakítására fordítsuk. Nagyon szépen köszönöm, én azt gondolom, hogy az ön javaslata az innovációs alapnak az átcsoportosításával kapcsolatban nagyon hasznos javaslat, és Egyébként kapcsolódik is Kárin úr által elmondottakhoz, tehát például az elemek újrahasznosításával kapcsolatban nagyon fontos az, hogy lássuk azt, hogy hogy néz ki mindez. Itt több mint 650 milliós alapról van szó, úgyhogy ha mondjuk 10 eurót, most ezt most csak így elméleti el alapon mondom, Hogyha nem lenne túl hosszú az ár hosszú távon, akkor ez egy fontos 6,5 milliárdos alapot jelenthetne az iparák számára, és ezen keresztül valamelyik kulcsfontosságú technológiát tovább lehetne fejleszteni. Ezen keresztül az elektromos áram újfajta tárolási, illetve fejlesztési mechanizmusait lehetne kutatni. Igen, köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon jó, hogy ön ezt mondja. Szerintem ezt a fajta a szövetséget napról napra tovább kell erősíteni, mert a technológiai kérdések, az elemek, akkumulátorok kérdése épp olyan fontos, mint például a körforgásos gazdaság integrált megközelítése. Nagyon fontos az, hogy a kibocsátás kereskedelembe be tudjuk építeni a közlekedési szektort is, és nem olyan régen a németek elfogadtak egy olyan jogszabályjavaslatot, amelyben ösztönzőket építenek be az elektromos motorok támogatására. Milyen stratégiát követ az Európai Bizottság, és természetesen ezen belül a DG klíma annak érdekében, hogy az elektromos közlekedés valóban megvalósuljon a jövőben. Én nagyon remélem azt, hogy ezt a választ meg fogom ma kapni, tehát hogy mi az, amit a mobilitás kapcsán gondol a DG Klíma. Szerintem itt a technológiai semlegesség nem jó megközelítés, mert ennek köze van a közegészségügyhöz, és általában az iparunk hitelességéhez is. Éppen ezért nem közelíthetjük meg semlegesen ezt a kérdést. Léteznek-e tehát ilyen stratégiák, és hogyha nem léteznek, akkor milyen úton lehetne ezeket kidolgozni? Nos, én azt gondolom, hogy ön olyan tagállamokat említett, amelyekben vannak ilyenfajta ösztönzők, vagy ezeken gondolkodnak. Nagyon fontos az, hogy jóféle, tehát jó úton közelítsük meg az ösztönzők kérdését. Az ETS kapcsán is sokat beszéltünk erről. Mostanában arról folytatunk vizsgálatokat, hogy az innovációs alap elődjétől megér, vagy ránk maradt régi projekteket hogyan tudjuk átformálni az elektromos autók támogató projektre. Mint tudjuk, hogy az elektromos autókkal viszonylag rövid futamidőt tudunk egyenlőre megvalósítani, éppen ezért nagyon fontos lenne az, hogy minél több feltöltőállomás legyen, ez nagyon hasznos projekt lenne, mert különben sajnos ezekkel, azt, ezekkel az autókkal azt kockáztatjuk, hogy nem tudjuk feltölteni, és az út szélén maradunk. Tehát fontos lenne a jó technológiák támogatása, és ezen keresztül én úgy gondolom, hogy együtt tudunk működni a jogalkotóval is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Béke úr, köszönöm szépen, hogy eljött ide. Néhány kérdésem van. A nehéz gépjárművekről szóló jószabályozás beszél a kiiktató stratégiákról, és kötelezi a gyártókat arra, hogy információval szolgáljon. Mit gondol, mit, mi kell ahonnak, mi, mi kell történnie ahhoz, hogy a könnyű gépjárműveknél is ez megtörténjen, úgy gondolja, hogy ugyanazt alkalmazzák itt is, hogyha nem, akkor miért? Igen, elnézést, hollandul fogok válaszolni. Úgy vélem, hogy a kiktató berendezések, bármennyire is nehéz ezeket definiálni, ezek nem tartoznak a jogszabályozásba, abba, amelyről most beszélünk. Nem vannak benne a CO2 rendeletben sem specifikusan az autók esetében, de a szélesebb körű jogszabályozásban sem. Arról beszélek, hogy az illegális eszközöket nem lehet használni. Tehát én amellett lennék, hogy a tesztciklusunkat alakítsuk át, az NEDC-től térjünk el, és az VLTP irányába haladjunk, de mindenképpen új szavazásra van szükség. Kérdés. A nyolcas kérdésre azt válaszolta, hogy az Európai Bizottság tudta, hogy különbség van az RDE, illetve a laboratóriumi tesztek között. A rendelet az Európai Bizottság javaslatára született, hogy a tesztciklusokat. Az Európai Bizottság valóban megtette ezt, figyelembe vette-e azt a hosszú időszakot, amelyre szükség volt az új tesztek kifejlesztéséhez? Válasz. Igen, nagyon keményen azon voltunk, hogy a tesztciklusok alapját megváltoztassuk, nem csak az NDC-ről e a VLTP-re, hanem mindenképpen az RDE-re törekedtünk, tudtuk, hogy ez már lehetséges, az usa is alkalmazták ezt, és az a tény, hogy már most mi is bevezettük Európában, szerintem ez egy óriási lépés előre. Ezt próbáljuk megtenni a CO2 esetében is, ezért kértük be a tudó, tudományos szakértők véleményét is, hogy hogyan lehetne ezt elvégezni. Szeretnék az RDE-re törekedni, a könnyű gépjárművek esetében is a CO2 mérésekor. Kérdés, mit gondol, az Európai Bizottságnak milyen lehetőségei voltak arra, hogy megelőzze a gét botrányt? Voltak-e elég lehetőségek, vagy túlságosan lazán lépett fel az Európai Bizottság válasz? Úgy vélem, hogy az a pontosság, és most a CO2-ről beszélek, és nem az NOx-ről, mert az NOx-ről már a kollégáim beszéltek, de a CO2 esetében van egyfajta rugalmasság a jogszabályban, amely nem volt megfelelő, ezt el kell most már ki kell vennünk ebből. Bízok abban, hogy az Európai Bizottság munkáját, az önök munkája majd segíteni fogja. Köszönöm szépen. Ebben mi is bízunk, mondja az elnök asszony. Réda kollega kívánt még kérdezni. Köszönöm szépen. A írásos válaszokban azt olvashattuk, hogy elég hosszú idő óta tapasztalták a tesztek, illetve a reális körülmények közötti mérési adatok közötti különbségeket, és ráadásul ezek állandóan távolodtak egymástól. Most ennek ellenére az Európai Bizottság semmi más nem tett, mint az ENSZ szintű támogatást 2008-ban és 2016-ban, e két időpont között, ugye 8 év eltelt, vajon valaha is megkérték eh, a Digi gróban eh, ülő kollégákat eh, arra, hogy valamit tegyenek az esetleges kiskapuk bezárása érdekében. Nem gondolom, hogy túl nagy képzelőerőre van szükség, hogy azt lássuk, hogy ha ilyen nagyok a különbségek, akkor esetleg a tesztekben valamiféle csalás mutatkozik bizonyos eszközöknek köszönhetően. És a jelentésben azt olvashatjuk, hogy tulajdonképpen a tesztben a kormány mm, mozgását is érzékelik, esetleg hogyan lehetett volna a teszteket, vagy lehetne a jövőben a teszteket kevésbé előreláthatóvá tenni a gyártók számára. A komitológián belül milyen eljárásokat lehetne követni, és ezzel kapcsolatban tettek-e felkéréseket? Nem, és nem gondolom, hogy semmi más nem kértem, mint azt, hogy minél hamarabb a WLTP módszert vezessék be. Ugyanis a legfontosabb az, hogy a jogszabályban foglaltakat kövessük, és mi az, ami a megfelelésnek tulajdonítható be. Az, hogy időközben megpróbálunk az implementáció során bezárni, vagy rövidre zárni problémákat, nem volt igazán világos. Mi tudtuk azt, hogy vannak úgymond gyenge oldalai ennek a rendszernek, és ezt meg is próbáltuk rövidre zárni, de hát sajnos ez majdnem tíz év kellett, de ugyanakkor végig nagyon keményen dolgoztunk mert biztosak akartunk benne lenni, hogy innentől kezdve az egész tesztrendszer egy világszintű rendszerbe illeszkedik bele, az ENSZ keretein belül, és akkor így nem csak számunkra, hanem másokra is érvényesíteni lehet a világpiacon, ami szerintem alapvetően jó megközelítés nem csak számunkra, hanem a jövőbeli import, szempont, import szempontjából is. Hogy rövidre zárjam a dolgot, én sajnálom, hogy ez 8 évbe tellett, de alapvetően azért nem ültünk a babérjainkon, nagyon sokat dolgoztunk a tesztciklus javítása érdekében, hogy mindez megfeleljen a jogszabályi háttérnek. Remélem, hogy ez most már megvalósul, mert most már ennek a jogalkotási lépésnek a végső stádiumába értünk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, hogy itt volt és nyíltan válaszolta meg a kérdéseket. Lesznek majd további kérdések is, amelyre válaszolhatnak, válaszolhat november 11-ig, jövő hétfőn lesz a következő ülésünk, november 14-én Delia Kelese Crespo úrral és Falkenberg úrral, az ő nevük már elhangzott ma, viszlát a jövő héten. Köszönöm szépen, és kellemes ebédet!